No? Működik. C'est bon? Parfait. Alors. Jó reggelt, jó szurkolást még egyszer, mindenkit üdvözlünk, újra működünk, újra működik, tehát a 11-es napi rendi ponttal folytatjuk, és meg is adom a szót Erik Albert úrnak, ugye majd a Stresszelni Felépés Francia Intézetének társalapítójának munkai stressz egyéni és csoportos dimenzió témában. E, erről folyik majd eszmecsere. Karim Adeli e, a felelőse az Európai e, Munkai Biztonsági Egészségvédelmi Stratégiának a félidős felvizsgálatának. Először is Erik Albertnek adom meg a szót. Je voudrais juste, euh, euh, peut-être la slide suivante, euh, comment, qui, comment est-ce qu'on commande les... Voilà. Euh, je, je vais juste essayer de montrer que, euh, au-delà de la question du stress, le, le sujet majeur... Köszönöm szépen. Szeretném azt elmondani, hogy nem csak a stresszről kell ma beszélnünk, hanem egy másik kérdésről is, és ez pedig nem más, a vállalatok esetében, vagy vállalkozások esetében, mint a munkahelyi kapcsolatok kérdése, személyi kapcsolatok rész, kérdése. Ugye nagyban függ ettől a stressz kérdése. A következő dián azt láthatják, hogy mindenképpen figyelemre érdemes az a tény, hogy a stressz egy ideológiai kérdés. Miért is mondom ezt? Azért, mert a stressz, egyfajta, a stressz egyrészt problémákkal függ össze. Elnézést kérek egyébként, mert elkéstem, és kicsit stresszes volt a bejutás ide, nagyon, sok, nagyon hosszú volt a sor a bejáratnál. Tehát ilyen megszorítások, ilyen problémák, akadályok miatt is alakul ki stressz, másrészt pedig a stressz része az is, hogy hogyan próbáljuk meg kezelni ezt. Tehát, hogy egy egyén hogyan kezeli a problémás helyzeteket, a akadályokat. Gyakorlatilag mindent föl lehet fogni akadálynak. Például nem tudom, hogy Brüsszel városa mit tehet annak érdekében, hogy reggel ne alakuljon ki rendszeresen közlekedési dugó. Így is lehet vizsgálni, tehát kollektív módon a stresszen, stresszt, az akadályokat a lehető legnagyobb mértékben megpróbáljuk csökkenteni. egyébként adott probléma mennyiséget, vagy adott akadály mennyiséget, valaki jobban kezel, van, aki rosszabbul kezel. Úgyhogy ez is egy változó. A stressz mögött egy ideológiai konnotációról is beszélhetünk. Erről szeretnék ma beszélni, és pontosan ezért nagyon nehéz a, a kutatás, ezért nagyon nehéz előrelépni a stressz kezelésével kapcsolatban. Nos, korábban mindig arról beszéltünk, hogy ugye akadályok okozzák a stressz, illetve hogy nagyon egyéni a kezelésmód. Innen ered a liberális hozzá, a liberális megközelítés. Nos, én egy integratív megközelítésről szeretnék most beszélni. A Láthatják, hogy itt három oszlop van a dián, milyen prediktorai vannak a stresszes szituációknak, aztán vannak az úgynevezett tranzakciók, illetve a konzekvenciák. Mik a prediktorok, a jelzők? Ezek különböző paraméterek, olyan paraméterek, amelyek egy személy számára stresszes helyzetet alakíthatnak ki. Itt öt különböző téglalapot láthatnak, szociodemográfiai részleteket láthatnak itt, például Hogyha valaki alacsony fizetésű, egyedülálló nő, akkor valószínűleg sokkal nagyobb stressznek van kitéve, mint egy jól szituált házas, középkorú személy, férfi. Ez is eldönti tehát, hogy mennyire stresszes valaki, hogyan kezeli a, a feszültséget. Aztán milyen események jellemzik valakinek az életét. Ez is. Ez is befolyásolja a stresszt életünkben, tehát éppen vállófélbe vagyunk-e, beteg a gyerek, összekocsant e az addónk valamivel. Ezek olyan kérdések, amelyek függetlenek tőlünk, nincs rá befolyásunk. Egész egyszerűen passzívan tudjuk csak figyelni ezeket az eseményeket következő, szakmai feszültség vagy stressz, erre visszatérünk majd még, hiszen valójában erről kéne ma beszélni. Még valami? Életstílusunk, vannak-e barátjai, barátjaink, jól alszunk-e, jól táplálkozunk-e, sportolunk-e. Ezek a faktorok is eldönthetik, hogy hogyan kezeljük a feszültséget, vagy mennyi stressz jellemzi életünket ezeket a, ezeket a szempontokat meg tudjuk változtatni azonban már. Aztán következnek a tranzakciók. Itt arról van szó, hogy hogyan, tudunk, hogyan tudjuk a stresszt kezelni. Hogyan értékeljük a helyzetet. Hogyan viszonyulunk hozzá szubjektíven. Hogyha szembesülünk egy helyzettel, akkor milyen érzelmi reakciót vált ki ez bennünk. Hiszen a stresszben nagyon nagy az érzelmi elem. Aztán a szociális támogatottság kérdése, ez is fontos, ennek a mennyisége is fontos, hogyha az embernek megfelelő a környezete, támogató a környezete, akkor sokkal jobban tudja a feszültséget kezelni. Ez nagyon fontos a mi témánk szempontjából is. Következnek a konzekvenciák, a következmények. Itt arról van szó, hogy a stressz hogyan jelenik meg. Ugye minden minden napi életben megjelenik a stressz. Ez nem betegség, de ez azért megjelenik az egészségügyi állapotunkban, például a koleszterin szint mennyisége is eldöntheti, hogy a hogy egészségügyi állapotunk hogy változik, hogyha magas a koleszterül szintünk, akkor nagy az, e- nagyobb az esélye annak, hogy betegek leszünk. Ez hasonló a stressz esetében. A munkahelyi stressznél, stresszről beszélve, azt kell megnéznünk, hogy az emberek hogyan viselkednünk, viselkedne, hogyan viselkednek, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy itt a pre- prediktorokat lehet-e változtatni, illetve mi a kapcsolat a prediktorok és a illető személy reakciói között. Nos, ez alapján nem lehet azért még teljes képet alkotni, hiszen nyilván más szempontok is vannak a stresszfaktorokat kell megpróbálni valahogyan befolyásolni, mérni, és meg kell nézni, hogy aki a stressztől szenved, akinek gondot okoz a stressz, ez, hogy, ez a személy hogyan reagál, hogyan lehet segíteni rajta. Sokszor az emberek azt gondolják, illetve a szakértők is, hogy a munkahely miatt, a munkahelyi stressz miatt ö, szenved valaki, pedig ez nem feltétlenül van így, vagy nem ennyire egyszerű a helyzet. Hát, hogy kicsit provokatív lesz a következő kijelentésem, azt mondanám most, hogy a stressz a stressz nem más, mint a ö, alkalmazkodás kérdése. Tehát, hogy egy akadályhoz, egy problémához hogyan tud alkalmazkodni egy személy. Ez az alkalmazkodó készség attól is függ, hogy az illető személy mennyire rugalmas, milyen az életstílusa, és ez szorosan összefügg azzal is, hogy mennyire tanultuk meg az alkalmazkodást. Ugye az alkalmazkodó készség olyasmi, mint valami torna gyakorlat. Hogyha valaki nem, eh, ha valaki nem alkalmazkodik, akkor vajon elveszti-e örökre alkalmazkodó készségét? Például, hogyha egy munkahelyen nincsen semmilyen stressz évekig, akkor ezek a személyek, akik teljesen stresszmentes környezetben élnek, nem fognak tudni alkalmazkodni az ilyen problémákhoz. Aztán, hogyha egy másik munkahelyre, munkahelyen kezdenek eldolgozni ezek a személyek, akkor már igen komoly nehézségeik lesznek, hiszen elvesztették időszakosan vagy időlegesen alkalmazkodó készségüket, ezt újra ki kell fejleszteni. Tehát ha az embernek nincsenek akadályai, nincsenek problémái, akkor nem kell semmilyen ö, újdonsághoz alkalmazkodni, és elveszíti alkalmazkodó készségét. Olyan világban élünk, amely azt követeli meg, hogy ez az alkalmazkodó készségünk nagyon aktív legyen. És sokszor előfordul, hogy a sok probléma miatt destabilizálódunk. Nos, most arról szeretnék beszélni, hogy a stressz szubjektív dolog. A stressz valójában nem az akadály, nem a probléma, hanem azt tükrözi, hogy én hogyan viszonyulok egy problémához vagy egy akadályhoz. Ez tehát a különbség, ettől is szubjektív a dolog vajon úgy véli a személy, hogy képes-e arra, hogy reagáljon egy nehéz helyzetre, egy problémára, avagy nem. Tehát föl kell tenni az embernek a kérdést, hogy képes-e reagálni egy-egy problémás helyzetre, illetve mi is, milyen is pontosan ez a problémás helyzet. Jelenleg az üzleti világban, a vállalati életben úgy vélem, hogy teljesen megszüntettük azt az elképzelést, hogy, hogy, a, munk, hogy a dolgozók egy, tudnak reagálni egy szituációra. Tehát passzív áldozatokként gondolkodunk a, a munkavállalókról, a dolgozókról, és minél passzívabban gondolkodik magáról egy személy, annál inkább úgy érzi, hogy tehetetlen egy stressz helyzettel szemben. Egy áldozat általában olyan személy, amely képtelen reagálni, csak passzívan viseli el, vagy szenvedi el az eseményeket. Ilyenkor nyilván sokkal nagyobb a feszültség. Ez az áldozat tudat növeli a feszültséget a munkahelyen. Nagyon sok vállalatot tanulmányoztam, nemzetközi vállalatokat, illetve nemzeti szinten működő vállalatokat, és a vizsgálataim során azt láttam, hogy az elmúlt években sokat romlott a kapcsolat a munka, munkavállalók és a társaság vagy a vállalat között. Nos, ugye vannak a főnökök, vagy a vezetők, az igazgatóság ebben, a, ebben a, egy vállalatban, és ők általában csak rövid távú érdekek alapján számítják ki egy-egy vállalatnak az értékét. Éppen ezért áldozati szerepet kaptak a munkavállalók, mint egy passzív szerepük van. Egy francia tanulmány értelmében a munkavállalók 65%-a úgy érzi, hogy az ő érdekeik nem esnek egybe főnökeik érdekeivel. Tehát úgy érzik a munkavállalók, hogy főnökeik döntései nem az ő érdekeiket szolgálják. Sőt, úgy gondolják, hogy a főnökeik az ő érdekeik ellenében dolgoznak. Pontosan ezért érzik azt, hogy áldozatok, és alá vannak rendelve főnökeik döntéseinek. Nos, pontosan ezért jöttek létre a stresszeleni szervezetek. Elnézést, hogy most hadarni fogok, de nem nagyon van már időm. Három dologról szeretnék beszélni. Ott van az egyéni teljesítmény kérdése. Meg kell értenie azt a munkavállalóknak, hogy nem a kollektív teljesítményt kell kiértékelni, hanem a sajátját. ilyen szempontból egyfajta elszigetelődésről beszélhetünk. Aztán ott van a szociális dimenzió. Úgy, érez, úgy érezzük, hogy hogy a kollektív párbeszéd hiányzik, ebben nem a személyek, az egyének vesznek részt. És ez az egyensúly hiányához is vezet, tehát a személy, illetve az egyén, illetve a, a, a vállalat közötti kapcsolat nincs kiegyensúlyozva. Következő dolog. A különböző vállalatok megpróbálják azt újabban elérni, hogy egy kicsit emberközelibbek legyenek. Erre sajnálatos módon azért került sor, mert sok öngyilkosság történt, főleg Franciaországban, a vállalatokban, nagyvállalatokban. Úgyhogy új eljárásokat vezettek be ezek a nagyvállalatok. Arról van szó, hogy az ellen kell fellépni, hogy csupán parancsot teljesítsenek a, a munkavállalók. Ha valaki csupán parancsokat teljesít, akkor ez is hozzásegít ahhoz, hogy az áldozat tudata kialakuljon, és ezáltal is nő a feszültség lehetősége. Tehát a személyre szabadság, az, emberi, az ember központúság nagyon fontos változás lenne, és kívánatos változás lenne. A szociális környezet kialakítása azt jelenti, hogy van olyan ember a környezetünkben, akit, akire számíthatunk, akivel beszélhetünk, le, tudunk segítséget kérni. Ugye nagyon sok esetben ö, nyilvánvaló a parancs sorrend egy-egy vállalaton belül, tehát hogy ki kinek van alárendelve, és hogyha valaki egy munkakörbe belép, akkor, akkor nagyon egyszerű és jól körül, körül határolható feladatkört kell teljesíteni, és ebből nem tud kilépni, hogyha nem tudja a saját véleményét kifejezni a munkavállaló, az is nagyon stresszes lehet. Éppen ezért, ezért mondhatjuk azt, hogy a mai munkahelyi stressz ilyen nagy méreteket öltött. A múltban mindenkinek az volt a legfőbb szándéka, hogy a karrierjét építse, tehát egyre feljebb próbált lépni. Manapság nem feltétlenül van ez így, mert túlságosan sokan próbálnák ezt elérni, tehát ilyen, ilyen szempontból ez lehetetlenné vált. Következő diám. Mi tehetünk? Úgy vélem, hogy a stressz ellen csak akkor léphetünk fel, hogyha megfelelően tudjuk mérni a stresszt. Hogyan is tudjuk a stresszt mérni? A munkavállalók, a munkavállaló populáció stressz szintjét kell valahogyan tudni felmérni, vagy megmérni, és ez alapján mondhatunk egyáltalán bármit is arról, hogy milyen állapotban van a munkavállaló populáció. Jelenleg azt mondhatjuk el, hogy a feszültség nagyon szubjektív, és nem tudjuk pontosan, hogy mik a feszültség, a stressz határai. Ugye fizikai következményekkel is járhat a stressz, ez egyfajta fizikai határ, de a pszichológiai vagy pszichés veszélyről nem tudunk, nem tudjuk, hogy pontosan milyen pszichés veszélyekkel jár a stressz. A mérésnek ez a két kulcsa van, vagy kulcsfontosságú területe. Meg kell nézni a kollektívát, a közösséget, illetve meg kell nézni azt, hogy az egyénre milyen hatással van a feszültség. Egy vállalaton belül kollektív problémák, vagy akadályok, problémás helyzetek is kialakulhatnak, illetve egyéni problémák is ezt is mérni kell. Aztán van még itt egy harmadik elem. A munkavállalók egy része egy vállalaton belül nyilván úgy érzi majd, hogy részes az eseményeknek, mások pedig úgy érzik majd, hogy ki vannak rekesztve. Azok, akik kirekesztve, kirekesztve érzik magukat, nyilván nagyobb stressznek lesznek kitéve. Mit tehetünk ezzel kapcsolatban, ugye? A munkahelyen vannak egymással szemben álló erők, illetve eh, egyre inkább eh, pénz alapúvá válnak a kapcsolatok is a munkahelyen. Nos, elképzelhető, hogy meg kell mondjuk tiltani a vezető rétegeknek, az igazgatóságnak a, egy-egy vállalaton belül, hogy részvényeket vála, vásároljanak, mert ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül a jó célt fogja szolgálni a vezetőség vagy igazgatóság tevékenysége. Tehát nem a nem az igazgatóság és a, és a részvényesek érdekeit kell leginkább szolgálni, hanem a munkavállalók, a dolgozók jólétére jobban kéne odafigyelni. Nyilván nagyon nagy a távolság, a különbség a munkavállalók, illetve az igazgatóság között. Aztán ott vannak a különböző adószabályok, beruházási, illetve spekulációs adóról beszélhetünk jogszabályokról. Kérdés az is, hogy ezek az adóügyi szabályok vajon milyen hatással vannak egy vállalaton belüli, a, a vállalaton belüli beruházásokra. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy helyreálljon az egyensúly az egyén, illetve a kollektíva között a munkahelyen. Fontos, hogy megfelelő szociális hálózat alakuljon ki, környezet alakuljon ki egy-egy munkavállaló körül. Nyilván egy-egy ilyen életpálya gyorsan megváltozhat, ezért fontos mindenkinek föltenni a kérdést, és, mind, és megvizsgálni azt, hogy hogyan változik a, hogyan változnak munkahelyei, hogyan változik életpályája. Fontos az is, hogy szak, hogy szabadságot vegyünk ki, mégpedig alkotói szabadságot, amikor, amikor az ember átrendezheti gondolatait. Sajnálatos módon tá- olyan társadalomban élünk, hogy a legjobban keresők a legkevésbé produktívak. Ezen is lehet változtatni. Nos, úgy vélem, hogy az ilyen alkotói szabadságot kéne arra felhasználni, hogy javítsuk a vállalatok produktivitását, illetve szervezettségét. Úgy gondolom, hogy ne legyen, ne, nem szabad azt a problémát túlságosan ideológiai szempontból, vagy reduktíve vizsgálni. A feszültség nem csupán technikai kérdés. A munkahelyi stresszről nem régiben kezdtünk el beszélni, és az európai tagállamok többsége többségének nincsenek országában nincsen, vagy tagállamban nincsenek olyan egyetemek, amelyek ezzel foglalkoznak, tehát nincs külön munkahelyi stressz tanszék. Jó lenne, hogyha egyre több olyan egyetemi professzor vagy tanár lenne, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Köszönöm szépen. Euh, Köszönjük szépen. A hasonló eszmecserét fogunk folytatni a foglalkoztatás ügyi főigazgatóság vezetőjével, és tőle is hallottuk már, hogy mennyire fontos, és ő sem mondta, hogy mennyire fontos, hogy megbízható adatokkal rendelkezzünk ebben a témában. Először is szeretném most megadni a szót az előadónknak, Karim Delének, és az alelnökünknek, Thomas Mannnak. Merci de votre... Euh, Köszönöm euh, a szakértőnk euh, prezentációját. Amikor a stresszről beszélünk, akkor fontos a stresszhez vezető helyzetet, szituációt, kialakító faktorokat is elemezni. Kérdés tehát az, hogy hogyan tudjuk megelőzni, csökkenteni kiküszöbölni a stressz helyzeteket. A prevenció roppant fontos, erről pedig részleteiben nem hallottunk a szakértőtől, Erik Albertől. Talán majd erre vissza tud térni. Hosszasan beszélt viszont ezt a munkaszervezésről, hiszen sokat változott, és átalakult az, ahogy az emberek dolgoznak, ahogy a munkát végzik. A szociális párbeszéd hiányában a szociális partnerekkel folytatott tárgyalásokban szeretném felírni mindenkinek a figyelmét arra, hogy valóban igaz, hogy a túlságosan nagymértékű stressz az egyéni és a kollektív hatékonyság kárára megy. Említette azt is, hogy milyen fontos lenne az egyetemi szinten vizsgálni, egyetemi szinten vizsgálni ezt a kérdést. és hogy esetleg stressz tanszékeket is érdemes eh, lenne eh, nagyobb számon alapítani, illetve a cégvezetőket eh, mindenképpen mm, tájékoztatni arról, hogy mit jelent ez a cég számára, a szervezetük számára a stressz, hogyan lehet csökkenteni, hogyan tudják ezt jobban kezelni azt hiszem, hogy az ez irányú képzés roppant hasznos lehetne. Három alapvető kérdésem van. Az egy európai stratégiát próbálunk kidolgozni. Ön szerint a munkahelyi stressz manapság az európai gazdaságpolitikában megfelelő mértékben figyelembevételre került? szociális partnerek közötti megállapodásokban eh, a stresszre vonatkozó rendelkezések megfelelőek, vagy esetleg ennél tovább mehetnénk. Ön szerint a jogszabályok megfelelő mértékben figyelembe veszik a munkahelyi stresszt. Ön szerint egy munkahelyi stresszről szóló irányelv elfogadása kívánatos lenne? Eh, amelybe természetesen a szociális partnerek közötti megállapodások eh, figyelmevételre kerülnének. Parce que je pense que c'est nécessaire. Mais est-ce que vous, en tant qu'expert sur ces questions-là, ez az egy ilyen irányelv ön szerint szükséges, kívánatos lenne, hiszen csak ön a szakértője ennek. Köszönjük. Így. Vannak bizonyos e, időbeli megszorításaink, kezd kialakulni egy stressz helyzet itt nálunk is a szakbizottságban. Thomas Mann következik, még ketten vannak a hozzászóló listán, szeret még valaki hozzászólni? Nem, akkor Thomas, lezárom a hozzászólói listát, és megadom a szót Thomas Mannnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örültem azoknak az ismereteknek, amiket megosztott velünk Albert úr. Úgy gondolom, hogy ez kitűnő alkalom önnek is, hogy bemutassa az eredményét, és olyan emberekkel ismerkedjen meg munkája során, akik a stresszel foglalkoznak. Azok, akik itt hátul ülnek a teremben, azok minden nap kényeztetésben részesülnek, hiszen ilyen kitűnő környezetben dolgozhatnak. Aztán itt vannak olyan képviselők, akik minden nap örömteli szívvel jönnek ide dolgozni, kitűnő munkát végezhetnek, kényeztetik őket a munkatársaik, és gondoskodnak arról, hogy ne kelljen a napi rutin munkát, a favágó munkát végezni Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy olyan környezet, ahol itt órákig lehet vizsgálni, hogy hú, hogy lehetne ilyen szép eredményeket elérni. Amit én egyébként a politika világán kívül az üzemekben megismertem, az az volt, hogy fontos, hogy szembenézzünk a stressz tényezőkkel. Úgy gondolom, hogy fontos az önismeret, az önértékelés is. Munkavállalóként sokszor az a probléma, nem tudjuk megfelelően megítélni a saját helyzetünket, és ez a nehézségeket. Úgyhogy a legfontosabb döntés a stressz elleni küzdelemben, a mindennapokban, hogy évente egyszer a munkavállalókkal leülünk beszélni. Ugye ilyenkor hihetetlen félelemmel néz szembe a munkavállaló, úristen, meg fognak most ítélni engem, azonban fontos, hogy ennek az ellentéte legyen az eset. Tehát, hogyha megtudjuk munkavállalóként, hogy a kollégák és a főnök mit gondolnak rólunk, akkor ez segít minket abban, hogy megítéljük a helyzetünket. A legjobb üzenet, amit küldhetünk, illetőleg itt tudjuk a legjobb üzeneteket küldeni, és azt elérni ne értsék azokat félre a munkavállalók. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy túl sok tartalmat vittem bele ezekbe a beszélgetésekbe, eh, illetve a munkámba. Eh, mutasd meg, hogy érzelmeket is bele tudsz vinni a munkába. Tehát ez egy fontos terület, hogy az egymással való közlekedés megfelelő legyen mi azon dolgoztunk a reklám világában, hogy megfelelő kreativitást érünk el. Volt egy olyan tér a vállalkozásunknál, a, amelyet nem igazán tudtunk áttekinteni. Itt összejöttünk munkacsoportokban, és ott elmondtuk egymásnak a napi munkában, hogy nem jó az, amit hoztál, idegesítő volt. Ez is egy lehetőség volt, Eh, arra, hogy megosztuk a tapasztalatokat. Aztán évente egyszer elhagytuk a vállalatot, volt egy ilyen munkavállalói hétvége, ez lehetőség volt arra, hogy kikapcsolódjunk. Azt mondták, hogy jó, ez egy nagyon jó lehetőség, dolgozzunk ott is, de nem mi nem ezt tettük, hanem brainstormingot rendeztünk, és a problémákról gondolkoztunk el, kikapcsolódtunk a mindennapokból, ez is hozzátartozik a stresszkezeléshez. Aztán az is fontos, hogy ne csak szép környezetben dolgozunk, például szép képek vegyenek körül minket, hanem azt is nézzük meg, hogy természeti környezetben legyünk, tehát legyenek fák, vagy valamilyen zöld a környezetünkben, és ne a centrumban dolgozzunk, hanem kicsikét kiebb, hogy erre lehetőség legyen. Aztán kineveztünk egy stressz megbizottat is a vállalatnál, aki mindig-mindig más személy volt. Ő a dolgozók közül jött, és így megvolt a helyi tapasztalata, nem kívülről érkező ember volt, és úgy gondolom ezek segítettek, tehát rövidre fogva a napi stresszel szemben úgy tudunk fellépni, hogyha újdonságokat teremtünk a vállalaton belül. Ebből nagyon sokat tanulhattam a múltból, úgy gondolom, hogy így tudunk a stresszel akkor bánni, és így adott esetben pozitív stresszt tudunk elérni. Morán, puis Handel. Morán asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ezt a meghallgatást megtarthatjuk. Nagyon érdekes mindez. Mindaz mellett, amit eh, Karima Deli elmondott a stressz megelőzésével kapcsolatban, nem elmondta azt, hogy eh, arra van szükség, hogy eh, a foglalkoztatók valóban képesek legyenek, viszont nem beszélt az oktatás kérdéséről. Pedig ez nagyon fontos lenne, fontos lenne az, hogy már az iskolától kezdve megtanuljuk ezt a fajta alkalmazkodó képességet, amiről Thomas Mann is beszélt az imént. Ezt kellene bevinnünk a vállalatokba is. Tehát már a gyerekkortól kezdve az iskola rendszernek, az oktatási rendszernek a képzés nagyon szűk, reszabott és nem foglalkozik a gyerekek alkalmazkodó képességének kifejlesztésével. A második pont az az, hogy ismerni kell önmagunkat. Thomas Mann is erre utalt, arra utalt, hogy másokra kell tekintenünk, hogy megismerjük magunkat, és megismerjük saját potenciálunkat, megtudjuk azt, hogy hogyan látnak bennünket, mert ez sokat segíthet egy zárt világban. Azt, hogyha megismerjük magunkat, illetve annak a dimenziója, hogy képesek vagyunk másokat is látni, ezzel, ezen kell elgondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a fajta dimenziót erősíteni. Lenne egy harmadik kérdésem is elmondta, hogy lehet egyén, illetve kollektív stressz is. Nincs ez a globális általános megközelítésünk a szociális párbeszédben, pedig látjuk azt vállalati szinten, hogy eh, a szakszervezetek eh, hatása már nem olyan nagy, és ez sokat segíthetett volna az általános tudás elterjesztésében a vállalatoknál. Nem fizetjük -e meg egyéni szinten az árát annak, hogy nincs egy általános szervezettség a vállalatoknál. Köszönöm. Mielőtt még áttérnénk a további pontokra, Tamás Hendel kapja meg a szót. Köszönöm szépen, jól leírták azt, ami a legtöbb vállalatban történik és hogyan próbálnak fellépni mindennapi stressz ellen, viszont ez, ez támogatható. Én azonban attól tartok, hogy a rendszeres előforduló stressz ellen ez nem fog segíteni. Olvastam egy könyvet, amit egy menedzser írt 15 évvel ezelőtt, ez igazából a menedzsment biblia volt a feltörekvő menedzs, menedzserek számára, és az volt a címe a könyvnek, hogy csak a paranoiások élnek túl. Ruiz Gró, ez a menedzser azt mondta, hogy eh, a dolgozókat állandóan félelemben kell tartani, és csak így lehetnek az egy vállalat sikeres. Én úgy gondolom, hogy eh, a félelem hosszú távon betegét tesz. Ezért kérdezem a szakértőtől, hogy az ön tanulmányában van-e arra való bizonyíték, hogy ez a fajta megközelítés, az állandó félelemben tartás vezethet-e oda, hogy amit láttunk egy európai szintű tanulmányban is, vagyis az, hogy az európai emberek 30%-a pszichikai vagy pszichoszomatikus betegségektől szenved. Tehát mit gondol, hogy ebben van-e összefüggés az ön véleménye szerint? És ezt, hogyha van, akkor ezt nyilvánvalóvá kell tenni, mert akkor az irányelven másfajta felépésre is szükség lenne. Egy aspektus azonban nincsen meg, véleményem szerint ez lenne a harmadik kérdésem, ez nincs meg az ön tanulmányában. Németországban azt láttam, hogy minden vállalat azt fogalmazzák meg, hogy nem a Siemens fizeti meg a béreket, hanem maga az ügyfél. Tehát az vállalati felelősség nem tudja meghozni a megfelelő döntéseket, és ez is stresszt okoz, és az emberek ezt nem igazán tudják elvesélni. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen fajta kutatása vagy tapasztalata. Si Alexandro Szerkász, és ensuite Richard Fall. Alejandro Szerkász következik, és utána pedig Richard. Köszönöm. Bon. Gracias. Alexandro. Sí, eh, con brevedad. Prim- Köszönöm szépen. Először is röviden szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló expozét. Két kérdést szeretnék föltenni neki. Nyilvánvaló, hogy a stressz hatásait könnyen föl lehet lelni a munkahelyen, vagy a dolgozói életben. Főleg olyan területeken, amelyek, ahol a, a leginkább a termelékenységgel foglalkoznak. De mi a helyzet a munkai, olyan munkai stresszel, amikor, amikor repetitív tevékenységet végez egy, egy dolgozó, vagy ö, ö, nem megfelelő tisztaság, higiéni és körülmények között? Mi a helyzet? Ez plusz stressz okoz? Ennek súlyosabb körülményei vannak az egyére nézve. A második kérdésem ugyanilyen irányba halad, Ugye az alkalmazkodó képesség valóban a stresszkezelés kulcsa. Föl kell készíteni tehát a munkavállalókat a változásokra. Kérdésem, hogy ennek a kérdésnek nincsen szintén két oldala. Ez a vállalatok, szüksége, vállalatok számára is szükséges, illetve a dolgozók, a munkavállalók számára is szükséges. Tehát nem csak a, a munkavállalóknak kell alkalmazkodó, kés, alkalmazkodó készséggel rendelkeznie, hiszen ők nem gépek, hanem Eh, mindenképpen föl kell készülni bármilyen változásra, hanem a vállalatoknak is ilyenek kell lenniük, hiszen ők is változhattak. Köszönöm. Děkuju. Já musím říct, že upadnou do stresu, když... Köszönöm szépen. Engedjenek meg egy dolgot. Én mindig stresszes ezek, amikor meglátom a szavazólistát, és amikor megnézem a szakbizottságunk gyakorlatát, hogy minden jelentés esetében 500 vagy akár több módosító is van. A Már akkor is stresszes leszek. Még egy dolog, nem tudtuk már azt régóta, hogy a szakszervezetek úgy gondolták, hogy a piac eh, keze irányít, és eh, nem láttuk-e ezt az elmúlt években, és nem is nem hogy a franciák miért csodálkoznak annyira. A szakszervezeteket kiírtották még azokban az országokban is, ahol korábban eléggé erősek voltak. Ennek több oka is volt. Harmadik eh, pontként azt szeretném elmondani, hogy ennek a konklúziója nem az lesz, hogy egy újabb irányelv születik a stressz európai leküzdésére. Köszönöm. Bon, la diversité existe au sein de la... Rendben. Úgy tűnik, hogy a mi szakbizottságunkban is eh, jelen van a sokszínűség. Nincs más egyébként hátra, mint hogy megadjam a szót <clears throat> eh, Erik Albert úrnak, hogy eh, viszonylag röviden válaszoljon az összes feltett kérdésre. Remélem a prezentációt a PowerPoint prezentációt szét tudjuk majd mindenkinek osztani. Igen, elnök asszony, természetesen. Karimadeli kérdéseire reagálnék először, aki azt kérdezte, hogy megfelelő mértékben figyelembe vetszik-e a stresszt. A közelmúltban, az elmúlt években egyre inkább elismerésre kerül a stressz fontossága, például a közvéleményben Franciaországban, ami a francia tápközlési társaságnál történt, oda vezetett, hogy a közvélemény is egyre inkább tudatában van most már annak, hogy a stressz milyen veszélyekkel jár. Korábban sajátos módon nem sok minden történt. Most már ezt elismerik, felismerik, de hát elsősorban kozmetikázás folyik ez ügyben, legalábbis a véleményem szerint, az emberek úgy tesznek, mint hogyha tennének valamit, születtek megállapodások, de az alapvető kérdéseket nem válaszoljuk meg, mert pedig az alapvető kérdés az, hogy a lakosság mely része az, amely nem tud alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, illetve a különböző szervezeti eh, megszor, meg korlátozások, kit érintenek legjobban. Tehát még egyszer mondom, ezek, amik történtek, elő, elsősorban kozmetikai lépések voltak. Szerintem igenis szükség van ezen a területen jogszabályokra, azonban körültekintőnek kell lennünk, óvatosan kell eljárnunk, hiszen nincsenek egyetemes, mindenkire egyformán érvényes megoldások. A one size fits all, a mindenkire egyformán alkalmazható megoldások ebben az esetben különösen veszélyesek lehetnek, Különböző helyzetekben, különböző egyénekre különböző megoldásokat, intézkedéseket kell kidolgozni. Mondjuk azt, mondhatjuk azt, hogy listákat állíthatunk fel, és ezeket számszerűsíthetjük. Thomas Mann kérdéseire reagálva valóban a kérdés felvetés eh, nagyon fontos. Continue et, et régulière à pouvoir sortir de notre zone. Az a fontos, hogy mennyire eh, vagyunk képesek arra, hogy a megszokott nyugodt környezetünkből kikerülve is eh, feldolgozzuk a stresszt, hogy ne mindig újra és újra ugyanúgy viselkedjünk. Ez egyébként a, a, a korra jár, amit csak korra nem feltétlenül azt értem, hogy valaki hány éves, fejben is meg lehet öregedni, nem csak testben. Az alkalmazkodó képesség elvesztésével jár ez. Az újfajta helyzetekhez való alkalmazkodás, az új környezethez való alkalmazkodás képességét minél tovább megtartjuk, annál később öregszünk meg, hiszen az öregedés az tulajdonképpen pont az a jár, amikor az ember elidegenedik, eltávolodik a környezetétől, arra már nem képes érdemben reagálni. Fontos felismernünk azt a tényt, hogy a gyermekek fejlődése, illetve ennek a sikere nem csak az intellektuális, eh, hanem az emocionális érzelmi fejlődéstől is függ. Vegyünk például egy tíz éves gyereket. A társadalmi siker re ennek a gyereknek elsősorban attól függ majd, hogy a stresszel mit tud kezdeni, a társadalmi helyzetekre hogyan tud reagálni, a szociális helyzetekre hogyan tud reagálni. Ez jóval fontosabb, mint az intellektuális készségei, a szellemi képességei, már pedig a stressz helyzet kezelését eh, az iskolában nem tanítják. A félelemre épülő cégvezetés ről mindannyian hallottunk már, azonban ez olyan cégeknél elképzelhető csak, ahol nincs hozzáadott érték, és ahol alacsony árakkal nyerik el a vevők bizalmát. Azonban Európa jövője nem itt keresendő, Európa jövője az újításban, az értékteremtésben keresendő terreur, quand j'ai peur. Ez pedig elképzelhetetlen akkor, hogyha félelemre alapozzák a irányítást, hiszen akik félnek, félelemben élnek, azok nem vállalnak kockázatot, és kockázatvállalás nélkül nincsen innováció. A stresszen kívül felmerül még eh, egy ilyen esetekben a cég jövője fennmaradása is, hiszen ez nehezen elképzelhető. A munkahelyi nehézségekkel kapcsolatban. Való igaz, hogy például a, az ingázás is hozzájárulhat a stressz kialakulásához, és a stressz konkrét hatásai így foghatóvá válnak. Euh, un moment important parce euh, Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, nagyon fontos volt ez az eszmecsere, ami bizottságunk szempontjából ritkán szoktunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az egyéni szempontok előtérbe helyezése, a vállalatok emberközpontúvá tétele nagyon fontos a feszültség kezelésének szempontjából. Hogyha felvilágosult törvényalkotók szeretnénk lenni, akkor mindenképpen hasznos volt, azt hiszem, ez, a, ez az eszmecsere, ez, a, ez a, az elmélkedés, és úgy gondolom, hogy Karima Deli hogy mindenképpen hasznot húzott abból, hogy ezt meghallgattuk. És még egyszer elkérném az ön PowerPoint előadását, mondja az elnök az előadónak. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Lezárjuk ezt a napirendi pontot. Most következik a 12-es napi rendi pont szavazás. Az első jelentés, amelyről szavazunk, a Frederik Dárda jelentés, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja. Hát én itt látom, hogy 35 oldalas a szavazati lista, ez kicsit stresszel engem, bevallom. Madame Isaiah. Thank you, Madam Chair. I would like to... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném, szeretném, hogyha az ülés jegyzőkönyvében megjelenne az, hogy csak francia nyelven álltak rendelkezésre a kompromisszumok. Szeretném, hogyha ez a jegyzőkönyvben megjelenne. Rendben, így járunk el, és valóban értem az ön frusztrációját. Notre vous ne les avez eu qu'en anglais et pas dans votre langue, mais malheureusement pour les amendements de compromis, c'est bien souvent le cas. Sajnálatos módon a kompromisszumos meg, ö, csomagokkal gyakran ez a helyzet, hogy nem áll rendelkezésre minden nyelven, sőt, akár csak egy nyelven. Mindenkinek megvan a szavazókártyája akkor mindenkinek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Contre, abstention. Elkompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Címerféle módosító mellette. Contre, abstention. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk. 154-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 155-ös Darden félmódosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk B kompromisszum frakciót, után, hogyha mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. A 11-es kultúraféle mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Szavazunk blogban? Javasolják rendben. A Kultúrás Bizottság 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Az 1B bekezdés J kompromisszum 5 frakciótól mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk kettes bekezdés C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes FEM módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172-es Helmerféle mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdésnél tartunk, két eh, módosított törlésre, 175-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. D kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es bekezdés 184-es Helmer módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. E kompromisszum mellette ellenek tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum 189-es szobai módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszum mell, szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 199-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 200-as mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 200, még mindig hatos bekezdésnél tartunk. 202-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 204-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. A hetes mm, nevén szubeli módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hetes bekezdés, azt hallom, hogy módosítás történt. Nincs szóbeli módosító, így kompromisszumról így szavazzunk. Négy frakció támogatja ezt, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 208-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 209-es értelmét veszti, K kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 211-es értelmét veszti, és tovább ugrunk 215-ösre, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 2.16-os mellette ellene. Jó, rendben. Eh, jó. Hát akkor egy kis változatosság kedvéért a stresszet csökkentendő. Megnyitom a szavazást a 2.15-ösről. Exceptionnellement, j'ai une carte de vote, mais elle ne marche pas. nálam van a szavazókártyám, viszont nem működik. Ah, on Bon, on va annuler et recommencer alors. Jó, kezdjük újra, tehát ez érvénytelen volt, kezdjük újra. Úgy tűnik, hogy a szavazógépnek sincs kedve dolgoznia.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 Na de, ennek az én igennel szavazok, és, és nemet mutat. Je, vote pour oui. Et, et ça fait non. Et on a, et, Donc la machine ne veulent pas vers la vérification. On va vérifier tranquillement en levant les mains. Alors. Jó, akkor kézzel. 2.15 mellette. Mindenki emelje a kezét. 2.15-ös mellette. 215-ös mellett, kérem magasra a kezeket. ki van ellene. Meg kell számolni, úgyhogy még hagyják fennek ezeket. Ki tartózkodik ez ügyben? 17-25-2, l'amendement 215 de M. Philippe Boulan, j'en suis désolé. Sajnálatos módon a bullan módosítót, ahogy azt már egyszer mondottam vala, nem fogadtuk el. J'espère que nos techniciens peuvent rétablir le fonctionnement. Remélem, hogy a technikusok közben megoldják a problémát, mert különben igen nehéz dolgunk lesz az elektronikus ellenőrzéssel. Na de hát. 2.16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Még mindig a 2017 es értelmét veszti, ezért az M kompromisszum következik szobeli módosítóval, ha nincs ellenvetés mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. L kompromisszum következik, még mindig szobeli módosítóval, kiegészítve mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. És lapozunk a 2, 10, 2, 27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 2, 28 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk kettő huszonkilenc mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt követően még mindig 8-as bekezdés, 2 32 es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 2 33 as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 2 34 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2 35 ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 236-os. Ki est contre? 235 os On va, va, va, va voir si les machines marchent. Non, je pense que ah, elles ne marchent pas. Bon. Alors. Euh, gépünk mindig nem működik? Ki est pour? Tehát 235-ös mellette. Kérem emeljék magasra a kezeiket.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 25-21 arányban megszavaztuk. Következik mellette ellene tartózkodik. 237 e. de Monsieur 237-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 238-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kultúrás 17-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ugyanettől a bizottságtól 18-as mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kulturális is mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kulturális mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 247-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 248-as értelmét veszti, 249-es Harkin-féle módosító mellette. 249-esnél tartunk, kedves kollégák. Elnézést. Alors, 247 qui est pour 247-es akkor mellette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 Qui s'abstient? Tartózkodik. 28-17 arányban elfogadtuk. 249-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Na hát ellenőrizzük ezt is. 249-es mellette, magasra a kezeket, 249-es mellett. Nem fogadtuk el. 250-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk. 251-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 252-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 253-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk.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 Büdzsé ötös mellette ellene tartózkodók elfogadott. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadók. FEM négyes, van itt szobeli is, módosít mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. FEM 5-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15 FEM mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 263, Pupakis mellette, ellene tartózkodók elfogadó 264 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 265 bulanféle, két részben szavazunk róla első rész. I would like to see national legislation can be terminated nélkül. Protect. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ki szeretné hozzátenni ezen szavakat? mellett ellene tartózkodók, akkor hozzátettük ezeket a szavakat. 266 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 267 60, hát, mellette, ellene. 268-asról van szó, mellette ki van. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 269 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. P kompromisszum, öt frakció és szobai módosító. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Après le paragraphe 11, je mets au voie le paragraphe 5. De... Budget 5-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 279 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 280 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 281 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 283 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 284 mellette ellene tartózkodók elfogadó 285 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum. 5 frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elnézést, nem is öt frakció volt, hanem négy, és volt szóbeli módosítás is. 293 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 294 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 295-256 egyformák, együtt szavazunk róluk mellette, ellene tartózkodók. Talán elutasítottuk, de ezt, ezt ellenőrizzük, mert hogy azt mondják, hogy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 Most bezzeg működik. Dans la chaîne de valeur, nous avons besoin des techniciens, ils nous sont indispensables. Úgy látom, hogy a technikusok léte elengedhetetlen. Mindenki tudott szavazni? Van három ember, aki bedugta a kártyáját, és mégse szavazott. 24 el szavaztak mellette, 22-en ellen nem volt tartózkodás. Jó, akkor ezt elfogadtuk, és jön a 297-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 298 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Przyjęta poprawka. Szerintem a 77-es visszautasítottuk, nem? Hm. Après le paragraphe 13, amendement 284. Helmer féle 299-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. R kompromisszum következik. Tessék, Öri úr! A, az orál a szóbeli módosítónak. Mais euh, Monsieur euh, Horry, je n'ai pas dit. Na de Öri úr. Ezt a kompromisszumot négy frakció nyújtotta be. Az R kompromisszum, van, van valóban egy szóbeli módosítás. A szocialisták, a liberálisok, a zöldek és a GUE támogatta csak ezt a kompromisszumot. Ki támogatja tehát az R kompromisszumot? az, hogy a kompromisszumot mellette szavazunk, vagy ellene szavazunk, ez egy másik kérdés. De egy orális, egy szóbeli módosító indítványjal az a szabály, hogyha egy valaki ellenzi, akkor azt nem lehet bevenni. Tehát nem lehet a kompromisszum részének tekinteni. bien compris, c'est-à-dire que nous mettons Ezt én értem. Először az R kompromisszumról szavazunk, a szóbeli módosítás nélkül, mivel hogy önök ellenzik ezt, ugye? discutons Je mets donc aux voix sur le paragraphe. Szavazunk tehát azért kompromisszumról, melyet a négy frakció nyújtott be, a szóbeli módosítás nélkül. Ki van mellette? Tehát R kompromisszumról szavazunk. Ellene? tartózkodok, akkor ezt ellenőrizzük. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Toutes les machines marchent? Mindenki működik. Akkor lezárom a szavazást. 24-en szavaztak mellette, 22-en ellene. Elfogadtuk tehát. Most pedig következik a 19-es femféle mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 308 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, de mivel nem szavaz mindenki, ellenőrizzük. 308-asról szavazunk. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 24 pour, 22 contre. 21-en, 24-en mellette, 22-en ellene. Elfogadtuk. Mindig ugyanaz az arány. 309-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. S kompromisszum következik. Négy frakció nyújtotta ezt be. Itt is van egy szóbeli módosítás, senki sincs ellene mármint a szóbeli módosításomat, akkor így szavazunk róla mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 315-ös mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 316 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 317-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadok. 318 mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 319 homerajt elféle mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 321-es Bizotto féle mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 322 Helmer féle mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. T kompromisszum, öt frakciótól, szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 333, első rész, odáig tartott threatened with eviction mellette ki van, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 334 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 336-os mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 337 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 3.37-ről szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 22-en ellene. Mindig ugyanaz az arány. 3.38 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 3.39, 3.40-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk U kompromisszum. Öt frakciótól van szobeli módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 347-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 348-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. V kompromisszum, öt frakciótól van szóbeli módosítás. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kultúra 7-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kultúra 8-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 355-ös, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Le rapporteur est pour l'ensemble. Azt mondja nekem a jelentéstevő, hogy az összes többi mellett van, úgyhogy szavazhatunk erről blogban. Nem. Alors 356 de madame. 356-os mellette. Ellene tartózkodók. A 356-os nézzük meg géppel. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 25 el mellette, 20 ellene. Elfogadtuk. 357-es mellette. Ellene tartózkodok, elfogadok. 358-as mellette. Ellene tartózkodok, elfogadok. 360-as mellette. Ellene tartózkodok, elfogadok. 362 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadok. 361 mellette ellene tartózkodók elfogadók. 359 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 363 mellette ellene tartózkodók elfogadók. 364-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 365 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 366-os törlés mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 367-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Dupla V kompromisszum, négy frakció nyújtotta be, és van szóbeli módosítás is mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. X kompromisszum, négy frakció nyújtotta be, szóbeli módosítás is van. Meg se lepődünk mellette, ellenle tartózkodók, elfogadtuk. Következik. A 254-es mondja mondja az elnöki eset, Karima Deli fél 372 mellette, ellene tartózkodók. Akkor 379-ről szavazunk géppel, megítom a szavazást monde a pu voter. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 19 pour 26 19 mellette, 26-an ellenen nem fogadtuk el 3-8-val mellette. Tartózkodók, elfogadtuk. 381 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es bekezdés 382-es mellette ellene elnézést kérek, ez a fagyottá vált. Akkor az Y kompromisszum következik. Négy frakció nyújtotta be. Van szóbeli módosítás mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kósafér 390-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 391 mellette, ellene tartózkodók, mellette, mellette ki van, 391-es, ellene tartózkodók, elfogadók, 393-as, mellette, ellene tartózkodók, elfogadók, 394 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk, 395 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 396 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, FEM 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Az 1-es, 2-es, 3-as megegyezik a hivatkozásoknál mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös mellette, Contre. Ellene. Kérem szavazzanak, ki van az ötös mellett? Ellene. Tartózkodok. Elfogadok. Hatos, jovéféle mellette. Ellene. Tartózkodok. elfogadtuk. Van itt egy olyan, aminek száma, száma sincs. Őri úr. Elnézést, én nálam a az egyes kettes hármasnál csak a kettes hármas az, ami azonos, és az egyes az ö, külön ö, ö, szerepel, már pedig úgy szavaztunk, hogy egyes kettes hármas identik. E, amennyiben ez nem felel meg, akkor ö, mi szeretnénk szavazni a, ö, az egyesről. très bien, très bien. Oui. Oui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 ennek az az oka, hogy Jovin úrral ugyanazt. Én elveszítettem a számomat. Az is hatos módosító. Jovin úrral együtt nyújtottuk be a módosítót, egész egyszerűen az én nevem rossz helyre került. Akkor egyesével beszéljük meg és oldjuk meg a problémákat. Két külön dolog van az 1-es és a 2-es, 3-as módosítás között mi lehet a különbség? Egy különbséget látok, a kisbetű, vagy a nagybetű eltérést látom, más különbséget én nem látok, hogy kisbetűvel vagy nagybetűvel írunk egy szót. Vajon ez elég ok -e arra, hogy megismételjük a szavazást, és külön szavazunk róla? Hogyha csak ez a különbség, én nem szavaznék erről még egyszer, de ha van más különbség is, akkor nagyon szívesen, kérem, magyarázzák el. Euh, comme en plus je lis les versions françaises et que manifestement les auteurs de a francia változat szerint azt gondolom, hogy a, ez volt az e- eredeti, miután mindenki francia nyelvű a, a szerző közül, gondolom ez volt az eredeti nyelv, úgyhogy ezt le is zárjuk. A következő probléma, a Harkin féle probléma. A hatos módosítás szerzői ketten vannak, Jovine úr és Harkin asszony, ez így jó? Jó, akkor nem kell külön szavazni a Harkin féle jelentés Lőri úr. Ja. Alors, nous en venons. Jó. Következik a hetes módosítás mellette kívül. Tartózkodók, elfogadtuk. de Nyolcas módosítás ez máshova tartozik, igazából mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es Helmerféle mellette, ugye egyébként ez egy törlés, mellette ki van tehát, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 9-es bekezdés, 10-es, 11-es ugyanolyan, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtunk. 12, 12-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es hivatkozás, szóbeli módosítás, ez egy kiegészítés, mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadók. 25-ös hivatkozás, 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodók, elfogadók. 16-os módosítás mellette ellene tartózkodók, elfogadók. 17-es módosítás mellette, mellett, ellene tartózkodók elfogadók szóbeli módosítás, a 25-ös hivatkozásban mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Még egy szóbeli módosítás, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes hivatkozás, az összes fám uh, hivatkozás lehet egybevenni, blogba szavazhatunk? Jó, akkor a 4-es, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 11-esről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Z kompromisszum, 5 frakció nyújtotta ezt be szobeli módosítással mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jön az A preambuló bekezdés, AA kompromisszum, nem tudom ki nyújtotta be, de azt tudjuk, hogy van hozzá egy szobeli módosítás mellette, ellenel tartózkodók elfogadtuk. Jön a 30-as módosítás, de ez okafogyottá vált, következik a B preambuló bekezdés és a BB kompromisszum. Itt is van egy szóbeli módosítás mellette. ellenel tartózkodók elfogadtuk. Még mindig a B preambuló bekezdésnél voltunk. 40-es mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. CC kompromisszum következik. Négy, öt frakció nyújtotta be, van szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47-es, féle, 47-es módosítás, ez fokkal fogyott, akkor 48 asja mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 52-es. Credo avec Monsieur Le Yard. Mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, tehát az 52-esről szavazunk. Ma a pu voter le vote est clos. 23 pour, 22 contre, c'est adopté. 23-22 arányban elfogadtuk. D preambul bekezdés 53-as oka fogyott, úgyhogy a DD kompromisszumról szavazunk. 5 frakció nyújtotta be, van szóbeli módosítás, mellette ki van. Tartózkodok, elfogadtuk. Következik 58-as módosítás mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg. Géppel 63-asról fogunk szavazni. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18-27 arányban leszavaztuk. 65-ös mellette elnézést kér az elnök, 64-es következik. Vagy mégsem? Nem, én a 65-ösről fogok szavaztatni, hogy az elnök mellette, ellene, tartózkodók, akkor a 65-ösről szavazunk. Tout le monde a pu voter sur l'amendement 65 Mindenki szavazott a 65-ösről, lezárom a szavazást. 18 arányban leszavaztuk, elvetettük. E, e, kom, ja nem, 66-os módosítás mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Következik az EE e kompromisszum, 5 frakció plusz szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 69-es módosítás mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrző gépen, 69-esre szavazunk. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenkinek sikerült lenni a szavazatát, akkor lezárom. Egyértelmű, hogy nem fogadtuk el. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F. remolom bekezdés 71-es bizotó módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. FF kompromisszum szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk a 79-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Ezt következik a GG kompromisszum, szobori módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtok. Folytatjuk, 84-essel mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H, H kompromisszum következik, szobori módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H. Premium megkezdés 90-es bizoto módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. I. I. kompromisszum szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 90 hatos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jé, jé. Kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtok. És akkor folytatjuk 99-essel mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elfog... nem fogadtuk el. 102-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. K, K kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106-os Helmer módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. LL kompromisszum, módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 lapozunk, Három e, FEM bizottságtól érkezett preambulum bekezdés következik. Blogban szavazunk, ha nem bánják. DF és I mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem fogadtuk ezt. 114-es e, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. M, M kompromisszum, szobeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123-as bizottó módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 124-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. N-N kompromisszum. Szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. OO kompromisszum, szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 133-ast a biztonság kedvéért, megnyitom a szavazást. A pivoté. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Leadom a szav... Lezárom a szavazást. 23-22 arányban egy különbséggel elfogadtuk 134 és mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 136-os mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 137-es mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük a biztonság kedvéért, tehát a 137-esről elektronikusan szavazunk. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? 23-22 arányban elfogadtuk, és elektronikusan az így módosított szöveg egészéről szavazunk, tehát az elsőfogás indítvány egészéről szavazunk. Úgynevezett záró szavazás. Okay. És amennyiben mindenkinek sikerült leadnia a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 34-5 arányban 5 tartózkodás mellett elfogadtuk, csak gratulálni tudunk az előadónak. Alors, nous en venons au point 13 de notre... 13-as napi rendi ponthoz érkeztünk, nagyra becsült kollégáim. És külügyi bizottság készített véleményt Horvátország Európai Uniós tagságra irányuló. Lássuk az egyes... Csöndet kérek, kedves kollégák. Egyes mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. A kettes bekezdés A kompromisszum szóbeli módosítóval nincsen ellenvetése senkinek? Á, pardon, pardon, pardon, pardon. Komprom... Ó, igen, igen, igen, igen, igen, igen. A kompromisszum, két frakció nyitotta be. E, tehát az A kompromisszum mellett ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Szóbeli módosító Jazlovjecka képviselő asszonytól. Van-e valaki, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Úgy látom, hogy nem, akkor szavazunk róla mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés, eh, hármas módosító szerkesz úr mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum következik. Két frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös bekezdés, ötös módosító szerkesz úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatas Cornelissen mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért, tehát a hatos számot viselő Cornelissen asszonytól érkezett módosítóval szavazunk elektronikusan. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Akkor lezárhatom a szavazást, és megállapítatom, hogy 21-20 van úgy de szoros volt. Elfogadtuk a hatos módosítót. Cimerasszony. A szóbeli módosító indítványjal szeretnék, annak szeretnék ellent mondani. Hogy... Jó, hát akkor így erről nem szavazhatunk, záró szavazás nincs. Ezeket az elfogadott módosításokat mindannyiunk nevében a külügyi bizottsághoz eljuttatjuk. Most pedig van még egy utolsó szavazásunk. A az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételével kapcsolatos ez. Franciaország kérelméről van szó. A Renault val kapcsolatos ez. A szocialista és néppárti frakció kompromisszumáról van szó. A cikket nem is láttam. Tehát a Költségvetési Bizottság kérésére az összeg egy részét e, addig zárolják, amíg az audit eredményét az Európai Bizottság rendelkezésünkre nem bocsítja. E, gondolom nincsen szóbeli ellenvetés, nincsen ellenvetés a szóbeli módosító ellen, kedves kollégák. Non, mais, non, mais monsieur, euh, monsieur Kamnor, je pense que vous n'avez pas tout à fait compris mon sens de l'humour matinal. Talán reggeli humoromat nem érti. A módosítókat technikai hibát találtunk, ugyanis hiányzik egy cikk. Tehát egy A betűt be kell venni a szövegbe. Szerintem jobb, hogyha jó angolul, jó angolsággal fogalmazunk, még akkor is, ha nem mindannyiunk anyanyelve ez. Tehát az ön eh, elemvetése szóbeli módosítóval szemben nem elfogadható, mert ez csak egy nyelvi módosító, ezért nem utasíthatja a nagyra becsült kollégánk. Tehát az uh, mellette ellene tartózkodik, Elektronikusan ellenőrizzük a biztonság kedvéért, kollégák. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 38-4 arányban egy tartózkodással elfogadtuk ezt a levelet. Ezzel a szavazás végéhez érkeztünk. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, és ahogy azt eh, tegnap eh, már megbeszéltük, a nyolcas napi rendel kérek csendet, kedves kollégák! Krisztensen úrnak fogjuk megadni a szót, aki most Dánul szólhat az európai vállalatok vállalat irányítási kereteiről. Tak for det, fru, fru eh, formand. Det her er en øh, initiativ... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Egy saját kezdeményezésű jelentés, itt véleményt kell adnunk a illetékes bizottságnak a vállalat irányítás Európai Uniós politikájáról. Természetesen fontos, hogy ne sok administratív teher, előírás érje a vállalatokat, vállalkozásokat. A cégeknek, a vállalkozásoknak az a dolguk, hogy árukat termeljenek, szolgáltatásokat nyújtsanak, az Európai Uniónak és a politikusoknak pedig az a feladatuk, hogy biztosítsák, hogy ezen túlmenően működjön a jóléti állam, a munkavállalók, a polgárok megfelelő életkörülményeket és munkafeltételeket kapjanak hogyha hiányzik a vállalati stratégia, a vállalati politika, akkor láthatjuk, hogy ez milyen következményekkel jár a mai pénzügyi gazdasági válságban. A pénzügyi vállalkozások a mások pénzének kezelésekor túl sok kockázatot vállaltak, hosszú távú befektetéseket nem folytattak. A vezetők a rövid távú haszonhajhászásban voltak érdekeltek, és nagyon is kockázatos, kétséges befektetésekbe irányították a pénzeket, ami pedig az ő díjazásokat illeti itt is rövid távú stratégiákat dolgoztak ki, nem hosszú távúakat. Olyan formákat alakítottak ki, ahol a személyes haszonszerzés volt végül a cél a vezetők a vezetőket gyakorlatilag a hosszú távú értékteremtés irányába kell vezetnünk, kényszerítenünk, abba az irányba, ahol arra vannak kényszerítve, hogy nem rövid spekulatív, hanem hosszú távú fenntartható stratégiákat alakítanak ki. Nyolc pont van a jelentésben. fontos, hogy az etikai, szociális szempontok is érvényesüljenek a munkahelyen. A corporate governance-nek hozzá kell ahhoz járulnia, hogy a munkavállalók is részt vehessenek a vállalat fejlődésében, abból profitáljanak, és ebben a könyvben megemlítsék őket. Sajnos azonban róluk egyáltalán nem tesznek említést, pedig ez fontos lenne. Fontos fontos, hogy foglalkozzunk a munkavállalókkal, hiszen a vállalatok fejlődésének ők elengedhetetlen részei. Nyilvánvalóan az ő beleszólási joguk a döntési folyamatok esetében is eh, erősödnie kell, világos előírásokat kell megfogalmazni annak érdekében, hogy az igazgató tanácsoknak a nemi összetétele is megfelelően alakuljon és a vezető a menedzsment körökben is a képességek legyenek a döntő szempont. A részvény opciókat sokszor a javadalmazás egyfajta részének tekintik, mi ezt elvetjük, hogyha valaki a javadalmazásának a fejét részvény opciók formájában kapja meg, akkor ez nem megfelelő dolog. Utalnunk kell arra, hogy a részvény opciók útján való javadalmazást a lehető legnagyobb mértékben vissza kell szorítani. Én nem vagyok a dolgozói részvényeknek az ellensége, azt egy helyes dolognak tartom, hiszen erősíti a munkavállalók motivációját, de a bérezési politikát és a részvény opciók munkavállalókat olyan kapcsolatba kell hozni egymással, hogy az ne vezessen a munkavállalók kárához. A tőzsdén jegyzett részvény társaságoknak minden három éven te egy átvilágításon kellene átesniük a zöld könyv előírásai szerint, és az igazgatósági tagoknak valamint az igazgató tanácsi tagoknak a egyéb elfoglaltsága, üzleti tevékenységei azok nyilvánosságra, hozásra kell, hogy kerüljenek. Tehát fel kell tárni, hogy milyen egyéb üzleti érdekeltségeik vannak. Most az egyik árnyék előadóval való együttműködésre térnék át. Nagyon jó volt az együttműködés, köszönöm szépen az, annak eredményeit. Köszönjük, Bauer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Krisztenzen úrnak, nem könnyű volt a feladata. A zöld könyv, amihez a corporate governance-ről szóló zöld könyv, amihez a vélemény készült, ez igazán nem egy könnyű olvasmány, és úgy gondolom, hogy a, a dolog lényege nem is ehhez a bizottsághoz tartozik. Három dolgot szeretnék kiemelni a véleményből, és úgy gondolom, hogy ez nem az a vélemény lesz, amelyikhez 300 módosító indítvány fog érkezni. Három dologot szeretnék kiemelni. Az egyik a javadalmazás kérdése, ahol nyilvánvalóan á, nagyobb átláthatóságra és nagyobb összefüggésre, tehát szorosabban kell kötődni a javadalmazásnak a, a társaságok gazdasági eredményeihez. Ez az egyik meglátásom. A másik meglátásom a nők részvétele az igazgató tanácsokban. Itt egy kicsikét bátrabban fogalmaznék, mert Reding asszonynak van egy nagyon érdekes és nagyon világosan megfogalmazott kezdeményezése. És a harmadik dolog, amivel egyet kell, hogy értsek a, az előterjesztővel, az, hogy a zöld könyvben teljesen háttérbe szorult a, a szociális párbeszéd, a, a, a, a szociális egyeztetésnek a kérdése. Úgy gondolom, hogy ez, ezt joggal, joggal rótta föl a, a vélemény írója. Köszönöm szépen. Monsieur Koferati. Koferati úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hadd köszönjem meg Krisztensen úrnak a javaslatát. Nagyon fontos eh, hangsúlyozni az illetékes szakbizottság számára az, hogy az átláthatóság kapcsán mi szeretnénk, a vállalatoknak el kell fogadniuk a szociális irányítással kapcsolatos elveket. Hogyha az európai vállalatokat ebbe az irányba visszük el, akkor nem csak állhatatlansági problémák lesznek, hanem nem lesznek megfelelőek a kapcsolatok a részvényesekkel sem. Ami a foglalkoztatókat illeti, úgy gondolom, hogy a szociális párbeszédet az állandó konzultációkkal kell megvalósítani a foglalkoztatók, illetve a foglalkoztatottak képviselői között. A részvételi formák alkalmazása úgy gondolom, hogy hiba akkor, hogy ha ezt nem megfelelően végzik el. hiszen hogy hiszen a megfelelő munkáért a megfelelő bérjár, ezt a leszképpen megtanultuk, és nehézségek alakulhatnak ki akkor, hogyha az adott cég csőbe megy, és duplán károsan érinteti ezt a munkavállalót, hiszen az adott munkavállalónak a saját saját megtakarítása és saját bére is így eh, veszélybe kerül. Tehát a megfelelő kapcsolatokra eh, szükség van a munkavállalók és a munkaadók között. Elnök, köszönöm szépen, ki szeretne még hozzászólni ehhez? Tessék. Az ALDE részéről elnyékelő a vagyok ennek a jelentésnek. Én is köszönettel tartozom Krisztensen úrnak. Eh, kiváló munkát végzett ismét, de nyilván önök is tudják, hogy nem tudok egyet érteni velem is. Úgy eh, vélem, hogy a cég saját ügye kell, hogy legyen a vállalat irányítás kérdés, ezért nem támogatom azt, hogy kötelező érvényű jogszabályokat fogadjunk el ezen a területen, inkább etikai kódexeket eh, javasolnánk, amelyeket követniük kell a cégeknek és a cégnek is fogott érdeke, hogy ezt a kódexet, ezt az etikai kódexet kövesse ez ügyben. Második megjegyzésem. Egy one size fits all, tehát mindenkire egyformán alkalmazandó megközelítés nem célra vezető, hiszen a tőzsdén jegyzett, nem jegyzett cégek közötti különbségek, a kis cégek és a nagy nemzetközi multinacionális cégek közötti különbségeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, senkinek sem érdekes, sem a munkáltatónak, sem az alkalmazottoknak az, hogy ilyen kötelezvényeket rójunk rájuk. A vállalatirányításnak megfelelően rugalmasnak kell lennie, hogy minden cégre alkalmazható legyen ez a keret, illetve figyelembe kell venni a jelenlegi, a jövőbeni igényeket is. Ezért tehát nagyra becsült kollégám egy önkéntes, nem kötelező érvényű etikai kódexet javasolnék, a Comply and Explain megközelítésre alapozva, hogy az jó néhány tagállamban már most is működik. Második felvetés eh, a bírpolitikával kapcsolatban. Az előadónk a részvényopciók tiltását javasolja, szerintem ez megint csak egy hibás döntés lenne, majd a cégek döntsék el maguknak, hogy hogyan eh, javadalmazzák az alkalmazottaikat. Persze, azzal egyetértünk, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség. A bérpolitikát az ilyen cégek esetében valóban, főként egy tőzsdén jegyzett cégek esetében átláthatóvá kell tenni, de egyéb cégek esetében is célra vezető lehet ez. Jó néhány kérdésben egyetértünk, például abban, hogy a bérpolitika, a javadalmazás, a kockázati profilok, a cég igazgató tanácsainak, tagjainak a érdekeltségével kapcsolatos átláthatóság mind-mind elfogadható számunkra. A mi frakciónk számára fontos kérdés tehát az, hogy a one size fits all mindenkire egyformán alkalmazandó keret mennyire nem jó ötlet. A meglévő vállalatirányítási ajánlások végrehajtását kellene áttekinteni, a bevált gyakorlatokat figyelembe véve. Itt utalnék a tagállamok közötti különbségekre, hiszen vannak már bevált működő rendszerek, az egy pilléres és a két pilléres igazgató tanácsi megközelítés közötti különbség, hiszen különböző országokban ezen téren is más és más az eljárás, illetve a shareholder és a stakeholder, azaz a részvényes és az érdekelt megközelítés, megint csak egy rugalmasságra van szükség, Ehm, hiszen nem lehet mindenkire egyforma megoldásokat alkalmazni. Remélem az előadóval jövőben együtt tudunk működni, és megfelelő kompromisszumra tudunk jutni ez ügyekben. Köszönöm. Merci, monsieur de Baker. Köszönjük, de Baker úr. Van még valaki, aki szeretne hozzászólni ezen a ponton? Hogyha nem, akkor az előadónak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait, ezek nagyon hasznosak voltak, és biztos vagyok abban, hogy meg fogunk tudni állapodni egy jó szövegtervezetben. Engedjék meg, hogy néhány pontra röviden kitérjek. Valóban úgy van, hogy sok dolog, így például a bérpolitika is átlátható kell, hogy legyen minden résztvevő, minden érdekelt számára. Nagyon sajnálatosnak tart osztom az ALDE frakcióbeli kollégának a részvényopciókkal kapcsolatos fejtegetéseit. Tehát, hogyha valami hozzájárult ahhoz, hogy a nagy pénzügyi vállalatok hatalmas kockázatot vállaltak a piacon, akkor azok tényleg a részvény opciók voltak. Be kellett zárni bankokat, csődbe mentek, mert hatalmas jutalmakat, prémiumokat fizettek ilyen formában. Amikor legutóbb foglalkoztunk ezzel, akkor csak hárman szavaztak a részvényopciók tilalma el, tilalmára. Én azt mondom, hogy minimalizálni kell, vagy lehetőség szerint akár meg is kell agadályozni a részvényopciók biztosítását. Az Európai Unió természetesen ezt nem közvetlenül kell, hogy kérje ugye most az a szabályozás, hogy maximum a jövedelem 50%-a, a javadalmazás 50%-a adható részvényopcióban. Azt kell azonban elérni, hogy ez visszaszorjon. Bauer asszonynak igaza van, amikor azt mondta, hogy a nőknek is megfelelő részarányt kell biztosítani. A titkárság azt mondta nekem, hogy ezek a kvóták, az ezzel kapcsolatos történet, az nem a mi asztalunk, nem a mi feladatunk ezzel foglalkozni. Éppen ezért én csak sokszínűségről beszélek a szövegtervezetben. És, egy, és a nőknek a erősebb részvállalásáról, részvételéről, és nem kvótákról, nem konkrét részarányokról. Aztán szó volt itt a szociális párbeszédről is, ezt Bauer asszony említette szintén. Nos, sok mindent bele kell valóban venni a javaslatba, a szociális felelősségvállalástól, a vállalati szociális felelősségvállalástól kezdve a szociális párbeszédet. Egyébként pedig sajnálatom, hogy Kaferáti kollégám a dolgozói részvényeknek nem híve. Itt különböző rendszerek vannak, úgy tűnik az egyes tagállamokban. Számomra a dolgozói részvények egy pozitív eszközt jelentenek, ugyanis ezek motiválják, serkentik a munkavállalókat az üzemben, a vállalatokban. Dániában a munkavállalókat a legtöbb üzemben erőforrásnak tekintik, amelyek, akik hozzájárulnak a vállalat fejlődéséhez. Nyilván akkor célszerű, hogyha őket részesítjük a vállalat fejlődéséből dolgozó részvények útján. Ez a javadalmazásnak egy része lehet, ez konkrétan azt jelenti, hogy gyakorlatilag a javadalmazásnak egy részét fizetik ki bérként, a másik a részvény opcióban érvényesül, és a vállalatnak a fejlődése, a nyeresége így csapódik le a dolgozónál. Az Alde beli kollégának igaza van, hogy a generál szószal nem lehet leönteni a vállalatokat, itt a kis és középvállalkozások között Különbségek lehetnek, személyre szabott megoldások kellenek. Nem szabad, hogy a vállalatok nyakába öntjük itt az adminisztratív termeket az Aldebeli kolléga mondta, hogy itt nem kellene kötelező érvényű szabályokat, hanem csak ajánlásokat szabadna megfogalmazni, egyfajta magatartási kódexet. De hát egy magatartási kódex is lehet kötelező érvényű. A kérdés az, hogyha nem kötelező érvényűen fogalmazunk meg, akkor egyáltalán mit mit ér még az egész, hogyan fognak bánni veled. Nyilvánvaló, hogy kötelező érvényű szabályokra van szükség, amelyek ugyanakkor nem szabad, hogy nagy adminisztratív terhet okozzanak. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Euh, de... Köszönjük. Köszönjük Krisztensen úrnak. Votre avis. Uh, nous allons uh, sur... Most pedig eh, ennek alapján Ehm, a módosító indítványok benyújtásának a határidejét is megállapítjuk, szokásos módon, hiszen a jogi ügyek bizottsága egyébként az illetékes október 12 d 12 óra lesz, ezeket pedig eh, vagy 7-én, vagy 20-án november hónapban fogunk ezekről tárgyalni és szavazni. Ezt a napirendi pontot ezzel lezártuk, és ahogy arról megállapodtunk tegnap, eh, a 16-os napirendi pontot, ponttal folytatjuk. Az Európai Szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében. Ennek a véleménynek az a Sven Gigold parancsoljon. Képviselőtársam, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is azt mondanám el, hogy ezzel kapcsolatban megvolt már az első eszmecsere, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, megvolt velük az első találkozó, itt megvolt a véleménycsere, és Nagyja e Hirsnek, a liberális kollégának is szeretnék köszönetet mondani, hogy ő vállalt a liberálisok nevében ennek az ügynek a vitelét. Megvolt tehát az első eszmecsere, alapvetően egy abszurd helyzet alakult ki tekintettel arra, hogy egy olyan, olyan jogi formát, társasági form, jogi formát szeretnénk itt megreformálni, ami eddig nem is létezett. Ugyanakkor az egyetlen cégforma, amely a szövetkezeti formát megjelenít európai szinten. Nagyon sok kolléga itt írásban nyilatkozatban fejezte ki sajnálatát, hogy a egyesületek és a gazdasági eh, társaságok mellett nincsen kínálat a szövetkezetek számára európai szinten. A szövetkezeteknek a működési területe és a szociális szolidaritásnak a területe nagyon nagy potenciált jelent a foglalkoztatás területén és a közjavaknak a rendelkezés a bocsátása területén, hiszen ezek a szövetkezetek két célt követnek egyszerre. Egyrészt szeretnének a piacon eh, sikeres tevékenységet folytatni, másodszorban pedig szeretnék a tagoknak a sikerét erősegíteni és nagyon gyakran közjavakat állítanak elő. Tehát egy kettős funkciójuk van, ami ahhoz vezetett, hogy újra és újra eh, nagy támogatást kap ebből a házból ez a szektor. Ez a ház felszólította a bizottságot és a tagállamokat is felszólította, hogy olyan intézkedéseket tegyenek, amelyek segítik a szövetkezeteknek, az egyesületeknek és az alapítványoknak a gazdasági tevékenységét szociális gazdasági területen. Úgyhogy hálás vagyok, hogy ezt a témát nem egyszerűen technikailag, kezeljük, és a munkavállalás, a munkavállalói részvétel kérdésére korlátozzuk, hanem sokkal jobban kiszélesítjük a horizontot, és azt nézzük meg, hogy a szövetkezetek foglalkoztatási gazdasági potenciálja összességében hogyan növelhető. Úgyhogy ebben a jelentésben alapvetően két részt alakítottunk. Ez első rész elemzi a jelenlegi helyzetet, ennek a jogi formának, cégformának a problémáját, utal arra, hogy ott szükség van a munkavállalói részvétel erősítése érdekében bizonyos változtatásokra. Ugyanakkor azt is kimondja, jelent, hogy alapvetően a döntő probléma ennek a cégformának a használatakor az alapszabályában és nem az irányelvben van, a statútumban van. Tehát a statútumot kell átdolgozni, és ebben az összefüggésben akkor meg kell oldani a felmerült problémákat. A statútum azonban annyira bonyolult, hogy a szövetkezeti szektor nem tudja alkalmazni. Egy klasszikus esete a túl bürokratizálásnak, a túl bonyolításnak, amely a valós világ szereplői számára vállalhatatlan a szolidáris gazdaság területén. A jelenlegi struktúrát ugyanakkor arra is nemtelenül fel lehet használni, hogy a munkavállalói részvételt visszaszorítsák. Ugyanakkor ez a, ez a vád, vagy ez a megjegyzés, ez nem igazán fel meg a valóságnak, hiszen ezt a cégformát a gyakorlatban valójában alig használják. Nyilvánvalóan a visszaéléseket meg kell akadályoznunk, de itt a legelsődleges feladat az, hogy ezt a cégformát attraktívá tegyük, és ez után nyilván biztosítanunk kell a munkavállalóknak a jogait meg kell néznünk, hogy hogyan lehet megfelelni szövetkezetek sajátosságainak, ugyanis sokszor az a helyzet, hogy itt a munkavállalók egyben szövetkezeti tagok, tehát tulajdonosok is, és fölmerül a kérdés, hogy a munkavállalói részvétel adott esetben egy kicsit máshogy alakul, mint egy, más, mint egy normális uh, gazdasági társaságnál. Nagyon sok deficitet mutattunk fel. Uh, és azt tapasztaltuk, hogy nem megfelelően támogatják, vagy hátrányban részesítik a szövetkezetet Európában. Jól lehet, ennek a cégformának, jogi formának a támogatottsága nagyon nagy, úgyhogy fontosnak tartom, hogy megkíséreljünk itt és a teljes jelentésben egy széles többséget biztosítani, ami ahhoz fog vezetni, hogy egy világos jelzést küldünk a bizottság irányába és a tagállamok irányába, felszólítjuk őket, hogy az intézkedéseket hajtsák végre, amelyek ahhoz vezetnek, hogy ennek a gazdasági szektornak a, és a szociális és a szolidáris gazdálkodási formáknak az elterjedése biztosítva legyen. Tehát európai szinten ezt úgy kell kialakítani, hogy egyáltalán az emberek használják ezt a cégformát, és ezzel párhuzamosan a munkavállalók is biztosítva legyenek. Én beszéltem az árnyék előadókkal már, és remélem a jövőben együttműködési gyümölk, csöző lesz, előre viszi a témát, és nem csak egy szép saját kezdeményezésű jelentés lesz az eredmény, hanem később lesz egy follow-up, követjük a témát, követjük a bizottsági lépéseket, és erősítjük a bizottsági munkát. Bárnyi úr ott offenzív fellépést mutatott. Én azt várom, hogy a bizottság egyéb részeiről is ilyen fellépés jöjjön. Már önmagában az a tény, hogy a mi parlamenti javaslatainknak a végrehajtásáért különböző főigazgatóságok eh, illetékesek, és a legkisebb egységek között osztják szét a feladatot. Ez az az ok arra, hogy olyan kevés történt mind eddig, Itt a különböző javaslatok, amelyeket ezen a területen kaptunk, így szétaprózottak. Tehát én azt kérem, hogy a 2004-es bizottsági közleményt, ami 12 pontot fogalmaz meg a szövetkezetek számára, ez jobban legyen megvalósítva, ez csak részben került megvalósítva. Mi parlamentként folyamatosan foglalkoznunk kell, azzal ragaszkodunk kell ahhoz, hogy ez megtörténjen, hiszen ez a foglalkoztatás érdekében történik, és mert hogy a foglalkoztatás maga is a demokratikus gazdálkodás érdekei szolgálja. Úgyhogy remélem, hogy széles többséges sikerül elérünk. Várom már az önök hozzászólásait, megjegyzéseit, és biztos vagyok abban, hogy a kompromisszum szellemében közös megoldásokat fogunk találni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Um, merci. Köszönöm szépen. Régner asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm Gigold úrnak nem csak a jelentés bemutatását, hanem azt is, ahogy ez idáig az árnyék jelentéstevőkkel együttműködött. Nagyra értékelem ezt, és azt is, hogy alkalmunk nyílt arra, hogy már előzetesen eszmét cseréljünk, és a lehetséges problémákról vitázzunk. Úgy gondolom, hogy a megközelítés az volt eredetileg, hogy a szövetkezetekből európai szinten csak 17 van, ez eléggé kevés, és ez azt jelenti, hogy ez a modell nem igazán sikeres volt, legalábbis ez idáig. Így egyértelmű és jogos is az, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne mindezt javítani. Ugyanakkor ebben az összefüggésben mivel foglalkoztam ezzel a témával, szeretnék arra utalni, hogy eh, nagyon sokáig tart az, amíg eh, a tagállamok végrehajtják, tehát végrehajtották, vagy legalábbis jól végrehajtották mindezt, de ezzel kapcsolatban van egy-két aggály, amit szeretnék felvetni hogy egy példát mondjak, Ausztriáról beszélek, hiszen ezt ismerem a legjobban, és szeretném elmondani, hogy a különböző javaslatok annak irányába, hogy erősebben lehessen kihasználni az Európai Szövet, Szövetkezeti modellt, ezek, ezek a gazdasági szempontból mindenképpen támogatandóak, viszont a szövetkezetek önmagukban nemzeti szinten másképp kerülnek felhasználásra. Például nálunk Ausztriában egy, van egy nagyon nagy szövetkezet, amely nagyon fontos, és határokon átnyúlóan is tevékenykedik, és nem az Európai Szövetkezeti Modell alapján teszi ezt meg, hanem ezt részvénytárságon keresztül működtetik, és nincs igazából érdekük abban, hogy bármilyen fajta reform által alkalmazzák ezt a fajta európai szövetkezeti modellt. Tehát lehetnek itt másfajta üzleti célok is, és így rátérek a második pontomra is. Arra is törekedni kell, hogy ezt az európai szövetkezeti modellt vonzóvá tegyük, viszont ez nem lehet önmagában való cél, mert hogyha most túlságosan ezt leegyszerűsítjük, illetve a statutummal kapcsolatos javaslatoknál ügyelnünk kell arra, hogyha ezeket egyszerűsítsünk, akkor arra kell ügyelni, hogy ne legyen túlságosan komplex az egész, mert vannak olyan meg olyan szabályozások, mint például az alaptőke követelmény, ami nagyon is fontos. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy több európai szövetkezet legyen, akkor ezeket vonzóbbá kell tennünk, viszont nem csak a értékeket kell figyelembe venni ennek kapcsán. A konkrét javaslattal kapcsolatban fontosnak tartom azt, hogy hogy megvizsgáljuk azt, hogy személyre szabott oktatási programok legyenek, mert a szociális gazdaság területén, ahol elkötelezett, viszont nem annyira tőke szakértők dolgoznak, ők is szeretnék ihasználni megfelelő lehetőségeket. Végezetül pedig amellett lennénk, hogy ügyeljünk azokra a javaslatokra, amelyek a munkavállalók részvételét támogatják, és hogy ezek ne legyenek ellentétesek azokkal a javaslatokkal, amelyekkel a komplexitást szeretnénk elkerülni. Tehát, hogyha ezt el tudjuk érni, akkor szerintem támogatandó ez a javaslat, de mindenképpen fontos lenne még ezt finomítani. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, hírs asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Gigold úrnak az együttműködésért, és elmondhatom, hogy én is örültem a jó együttműködésnek. Ez egy olyan téma, amely nem annyira ideológiai jellegű, hanem nagyon is gyakorlatias, hiszen önmagában ez a forma, egy olyan forma, amelynek számos előnye van azok számára, akik részt vesznek ebben, és valóban a részvételt is lehetővé teszi számukra, tehát mindenképpen támogatni kell ezt. És eh, a lehetőségek sokszínűsége is ugyancsak ennyire fontos pont. Sajnálatos az, hogy ennek a vonzó ereje eddig nem volt túlságosan nagy. Úgy gondolom, hogy ezt vonzóbbá egyszerűbbé kell tenni, és igaza van eh, Réden asszonynak, hogy ezt úgy kell megtennünk, hogy a minőség rovására ez ne menjen. Támogatom az eredeti témát, vagyis a munkavállalók részvételét. Ez egy nagyon fontos pont, ezt másképp kell tekinteni, mint a többi társasági formánál. De szerintem nagyon jó volt az együttműködés, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan projekt lehet, amely ahhoz vezethet, hogy talán többen választják majd ezt a fajta formát. Monsieur Sogor, puis Monsieur Osman. Sogor képviselő úr. Én is äh, rede jetzt auf Deutsch, dann Sie werden denken, dass diese Kooperative ist eine deutsche. Hogyha németül szólok, akkor arra fognak következtetni abból, hogy ez egy német sajátosság a szövetkezet, de így nem fog tenni, angolul fog beszélni. Ahogy az előttem eh, szóló említette, 17 kezdeményezés történt zenetéren, tehát egyszerűsíteni kellene mindenképpen annak érdekében, hogy a szövetkezetek eh, minél nagyobb számban megjelenhessenek, a munkavállalói jogokat eh, védeni kell, és a szociális gazdaság előtt is meg kell nyitni ezt a formát. Ebben a kontextusban erősebb európai jelenlétet szeretnénk, a nyílt eh, együttműködés módszeré keresztül. Egy saját kezdeményezési jelentésről van mindösszesen szó, azonban a munkavállaló részvételről szóló megállapodásnak érvény, rendelkezésének érvényt kell szerezni mindenképpen. Romániában, az én hazámban az Európai Szövetkezetre vonatkozó a szövetkezeti jog 62-re datálódik, különböző szövetkezeti formákról beszél, amely lehetővé tette, hogy, hogy a politikai döntések is megjelenjenek igen gyakran. Ezért a szövetkezetek statútuma e, ennek megítte a levét nem csak Romániában, hanem általában a közép európában az elmúlt évtizedekben. A román, e, vonatkozó román törvény egyik további negatív aspektusa az, hogy e, a magas pozícióban lévők visszajöttek a hivatali hatalmukkal, és 89-et követően, amikor átszervezték a szövetkezeti rendszert, a Rucsakom több mint 200 eh, tag szervezetnek a pénzét eh, kezelte, és a szövetkezetben valóban referenciának szolgál. Egész egyszerűen nem tudott a nyugdíj, a tagok nyugdíj alapjával elszámolni, ezért eh, üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Um, a little bit surprised. Kicsi meglepőre olvastam a bizottság dokumentumában, a 2003-as dokumentumban az Európai eh, Szövetkezeti Statútumról szóló. 2010. október 5-én azt mondja, hogy a eh, Romániában a szövetkezeti jog jól működik, és igen, jól van kialakítva. Ez azért nem egészen így van, de egyébként magát a kezdeményezést üdvözöljük. Thomas Mann következők. Réalité des coopératives, y compris en Roumanie. Euh, Monsieur Thomas Mann. a Köszönöm szépen a sógor kollégának az angol eh, hozzászólása németül is megszó, elhangozhatott, valószínűleg nagyon jól beszél németül. Én is szeretném a saját nyelvemen folytatni. Nagyon örülök annak, hogy ezen a kisebbségi nyelven még itt szólni lehet. Nagyon érdekes területnek tartom. Mi Németországban azt mondjuk, hogy nem lehet senki sem arra kényszeríteni, hogy boldog legyen. De mindenképpen világosá kell tennünk, hogy a szolidáris gazdálkodási formák fontosak, a szociális piacgazdaság nagyon sok területen jól működött, és a szövetkezeti rendszer a szövetkezetek, amelyekkel rendelkezünk a különböző országokban, még hogyha nem is voltak olyan hatalmasak, de magában a cégformájukban sikeresek voltak. Ezt már láthattuk Németországban, láthatók Ausztrá, Ausztriában, és hát Luxemburgban is ezt láthattuk, hogyha azonban ez a keretrendszer, ez nem kerül alkalmazásra, akkor ennek ahhoz van köze, hogy túlságosan bürokratikus ez a rendszer, nagyon sok az nem, nem vagy nehezen érthető pont, tehát meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk mindezt a mindennapi életbe belevinni, itt még sok tennivalónk lesz a 14-es pontban azt írtad, hogy a bizottságnak a bizottság ugye szétaprózta a feladatokat, ez nem hatékony eljárásmód, ez egy olyan feladat, ahol ez egy olyan pont, ahol fontos változásokat lehet elérni. Nyilvánvalóan itt a parlamentben ugye a többség az nem jogász, úgyhogy ezt a munkát a bizottságnak kell elvégezni. Arra is szerettem volna utalni, ami még fontos szerintem, hogy mi a munkavállalók helyzete, és milyen a munkavállalói részvételnek a lehetősége hogyha együtt a kollégákkal, akkor én folyamatosan kollégáknak nevezem őket. Aztán egyszer szaktársnak hívtak, egy ilyen szövetkezeti banknál ott ugye szövetkezeti tagoknak nevezik egymást. Ugye nekik szövetkezeti részjegyük van, úgyhogy Egyszer voltam tehát egy ilyen szövetkezeti bankban, szövetkezeti tagot szövetkezeti tagnak hívtak, itt azonban kollégának hívnak. Mindenesetre egy dolgot meg lehet állapítani, a szövetkezet az nem egy jól működő rész. Mi a, ennek a helyzetnek a lényege? Ugye sokszor eh, a menedzsmenti szempontokat, ügyvezetési szempontokat veszük figyelembe a jogalkotásnál, de fontos, hogy a munkavállalói szempontokat, a munkavállalói részvételt is eh, figyelembe vegyük. Aztán volt itt egy javaslat, amit meg helyesnek tartom, nevezetesen az, hogy a kis és középvállalkozások számára egy megfigyelő központot hozzunk létre, és elérjük, hogy bevonják a vállalatokat a szociális piacgazdaság vívmányainak kialakításába. Tehát, hogy elérjük ennek az egésznek a láthatóságát, és megkapja mindenki a lehetőséget arra, hogy ebben a szektorban működjön, akkor ez egy nagyon jó eredmény. Összességében én nem vagyok ugyan árnyék előadó, de hangosan, hallhatóan szeretném támogatni eh, ezt a jelentést, ugyanis mindenképpen ez egy olyan terület, ahol mi részt vehetünk. Köszönöm szépen. Euh, merci. Je vais donner la parole euh, au représentant de la Commission, Monsieur Apostolos. Most pedig megadom a szót eh, Apostolos úrnak, a bizottság képviselőjének. Thank you, Chairman. We should like, I come from DG Enterprise. Köszönöm, elnök asszony. A, a, a DG Enterprise-tól jöttem, a mi főigazgatóságunk e, felelősségi köréhez tartozik ez a téma. Köszönöm az önök bizottságának, hogy és főként e, az előadónak, e, Gigold úrnak ezt a javaslatot. Érdekes, jelentés, amely jó néhány kihívást tartalmaz, hiszen komoly kritikával fordul a bizottság irányába, és ezzel lehetőséget ad számunkra arra, hogy reagáljunk ezekre a megjegyzésekre a follow jelentésben. Egy megjegyzésem lenne ezen a ponton az Európai Szövetkezetek számával kapcsolatban. A mi statisztikáink szerint Európában többé-kevésbé 230 ezer szövetkezet működik, és csak 17 európai szövetkezeti formátumban működő van közülük. 15 millió európai cég van, cég van Európában, miközben 700-6-700 eh, európai körű részvénytársaság statútuma alatt működő cégről eh, beszélünk, tehát a statisztikák nagyjából összevethetőek a két esetben. Köszönjük, az előadó következik. Igen. Mivel közgazdász vagyok, eh, van háttértudásom a matematikákban is, már el kell mondjam, hogy ez a magas szintű matematika kicsit azért távol áll tőlem, de köszönöm szépen, hogy üdvözölték a jelentést, és köszönöm, hogy bejelentették azt, hogy válaszolni fognak erre. Ugyanakkor el kell mondjam azt, hogy nem igazán merték összehasonlítani a munkavállalók számát a különböző társasági formák kapcsán. Most már látnunk kell azt, hogy 35 emberről beszélünk, amit akiket 17 Európai Szövetkezetnél alkalmaznak. Azzal vicceltem, hogy azon ügyvédek száma, akik foglalkoztak az irányelv végrehajtásával, akkor itt nagy volt a létrejött munkahelyek száma, ha ezt nézzük. Val- valamit valóban tennünk kell annak érdekében, hogy ez jobban működjön, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön is mondott, kedves Régner asszony hogy egyértelmű, hogy az Európai Szövetkezetek statútuma ennek a célja nem az volt, hogy minden szövetkezetben most európai szövetkezet jön létre, hogyha egy osztrák szövetkezet más országban is üzletelhet, ennek joga van, mint bármilyen más vállalatnak, anélkül, hogy rá kelljen térnie az európai társasági formára. Viszont másrésztről is az volt az erőt elképzelés, vannak szövetkezetek számos országban, és hogyha együttműködnek, akkor legyen egy közös formájuk, amely megfelel az ő elvárásaiknak. Itt vannak bizonyos specifikus tulajdonságok, és ezek a szövetkezetek, amelyek együttműködnek európai szinten, ők azt mondják, hogy vannak problémák a statútummal főként, és ezt meg kellene oldani, és szerintem nekünk jelzést kellene adni arra, hogy ezt megoldjuk. Egyetettek önnel abban, hogyha meg akarjuk szüntetni a bürokráciát, az nem lehet önmagában egyfajta indok, tehát jó szabályokra van szükség, és annak kell lennie a célnak, hogy elérjük a, a mindenki számára megfelelő megoldást, például a munkavállaló részvételet, részvételt elérjük, és létrehozzuk a bizalmat a gazdaság szereplői között, és ezt úgy tesszük meg, hogy minimális lesz a bürokrácia. Ez lenne a célkitűzés, tehát elérünk egy eredményt anélkül, hogy, hogy túl nagy bürokráciát hoznánk létre. Szerintem ezt el tudjuk érni, és el tudjuk kerülni azt, hogy a bürokrácia megszüntetése végeredményben ürügy legyen arra, hogy megszüntessük a munkavállalói részvételt, nem erről van szó. Mann úr néhány dologban osztozunk. Én is tagja vagyok a takarékszövetkezetemnek, a helyi takarékszövetkezetemnek, és hogyha, és hogyha ö, szövetkezeti társnak hívnak, ez nem zavar, tehát mindenképpen hogyha a bankok úgy viselkedtek volna, mint a takarék szövetkezetek, akkor nem volna e, problémánk. Egyetértek azzal, amit mondott Evelyn, is, hiszen néha visszaélnek a szövetkezetekkel. Persze világon nem volt még olyan, hogy jó ötletekkel ne éltek volna vissza Romániában. A múlt folytatódik a jelenben is, ezt nem tudom megítélni, de vannak olyan elképzelések is, melynek értelmében a szövetkezetek közös érdeket szolgálnak, és ezt már elfelejtettük számos szövetkezet eh, hitelezői módon működnek, mint más vállalatok. Tehát ezért van egyfajta jogszabály. Láthatjuk, és Mann úr is ezt mondta, és Nagyja Hirsch, és vagy Madame Hirsch, ahogy itt emlegetjük, Madame is, ahogy emlegetjük itt a szakbizottságban. Természetesen szükség van arra, hogy támogassuk ezt a szektort, és arra is szükség van, hogy ezt úgy tegyük meg, hogy egy kicsit elvesztettem a fonalat, mondja az előadó. Tehát úgy kell megtennünk, hogy a lehető legkevesebb eszközt alkalmazunk, amit az Európai Parlament javasolt. Tehát én már várom azt, hogy megkapjam az önök módosítóit, hiszen a jogkör hiánya, illetve az, hogy nagyon kevés az időnk a módosítókra, hiszen itt voltak gondok az ütemtervel, de mindenképpen megpróbálok megszervezni majd egy árnyék jelentéstevői ülést, és várom már az ajánlásokat, illetve a válaszokat az Európa Bizottság részéről, és szerintem valami jó fog ebből kisülni a végén. Merci, moi je demanderai qu'on assure. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy írs, vagy hírs, vagy hogyan ejtendő a kolléganő neve, vagy nem tudom, hogy ő-e, vagy, vagy Gigold úr, aki ö, tájékoztatni fog arról, hogy ö, hogyan alakulnak a dolgok a jövőben. Ezt a rendi pontot azt hiszem lezárhatjuk. Most pedig elmondom azt, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésre a módosítások előterjesztésének előeszéréséig. Október 7-én délig, tehát holnap délig lehet módosításokat előterjeszteni. November 22-én fog megvizsgálni a módosításokat, és 23-án lesz a szavazás. Van egy utolsó előtti napi rendi pontunk, a 15-ös. Karima Deli asszonynak adom meg a szót módosítások megvitatására kerül most sor, a témánk pedig a 2007-2012 közötti időszakra vonatkozó Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Stratégia felül, félidős felülvizsgálata. Séance nous amène à aborder... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy említettem, ma a módosításokat fogjuk megvitetni. Több mint 240 módosítást kaptam e- ez idáig. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, illetve azon képviselőknek is, akik ugyan nem árnyék jelentéstevők, de tudatában vannak annak, hogy mennyire fontos ez a téma, és módosításokat terjesztettek be. Elolvastam, megvizsgáltam tehát a módosításokat, és azt hiszem, hogy számos kompromisszumot fogunk tudni meghozni a főbb témákban. A kiszervezés témájában például. Ma reggel sor került a stresszről szóló meghallgatásra, és remélem ebben a témában is születik egy kompromisszum a közös felelősség témájában, illetve a szolidaritás témájában is azt hiszem, hogy lesz majd egy kompromisszum. Illetve az alvállalkozói jogszabályok, alvállalkozókra vonatkozó jogszabályokra vonatkozóan is. Aztán a különböző veszélyjelző rendszerek kérdésében is lehetőség van erre, és a férfiak és nők közötti különbségek, illetve a fogyatékkal élők, vagy más nehéz helyzetben, hátrányos helyzetű ö, személyekre vonatkozóan is azt hiszem lehetőség van kompromisszumra. ö, október következő hetében, tehát jövő hétig el fogom olvasni az összes módosítást, aztán az árnyékjelentéstevőkkel lesznek üléseink, megpróbálunk a lehető leghamarabb kompromisszumokat kidolgozni, és remélem, hogy sikerül majd ezt teljesíteni. Célunk az, hogy az egészség ügy, illetve a dolgozók egészsége megfelelően védel, megfelelő védelmet érezzen, élvezzen Európában, hiszen ez egy alapvető jog, hogy az egészségüket biztos az egészség, a dolgozók egészségét biztosítani tudjuk, illetve ez a méltóságos munkához is hozzátartozik. Számos meghallgatást rendeztünk már ebben a témában. Gondolom ezzel mindannyian egyetértünk, hogy mennyire fontos a munkahelyi egészség. Az én jelentésem nek remélem egy világos üzenete lesz. Ez pedig az, hogy a munkahelyi szenvedésnek véget kell vetni az összes prevenciós politikát. Meg kell fogalmaznunk, illetve használnunk kell, és a különböző betegségeket is el kell ismerni, illetve a szakmai betegségeket. Az új technológiákról beszélek, a különböző rákkeltő anyagokról, a REACH irányelv vonatkozásairól ennek az összes kémiai, illetve fizikai kockázatával, aztán az ILO ajánlások figyelembevételével kell ezt megtennünk. Nagyon fontos az is, hogy a munkaügyi felül, felügyelők véleményét is bevonjuk a munkánkba, és örülnék annak, hogyha egyáltalán ott lennének ezek a munkaügyi felügyelők a vállalatoknál. Politikai akaratra van tehát szükség, gyorsan kell munkálkodnunk. Várom már is ezeket a shadow üléseket. Köszönöm. Hárman kértek szót, ezzel le is zárom a hozzászólók listáját. Rapti asszony, Bakkur és Krisztenszen úr. Rapti asszony elsőként. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, και μετά από σας να ευχαριστήσω την Καρή. Köszönöm ezt a kitűnő munkát, és valóban egy kitűnő szöveggel állt elő, amely kitűnő munka alapot jelent. A szocialisták részéről én személyesen benyújtottam bizonyos módosítókat, amelyek megfelelnek Karima dokumentumának szellemiségének, és optimista vagyok abban a tekintetben, hogy sikerül majd konszenzusra jutnunk. Szeretnék néhány dolgot kiemelni. Ezek eh, már rávilágítanak arra, mi lesz az én módosítóim középpontja. Mi szeretnénk korrekt munkafeltételeket, és eh, szeretnénk, hogyha ezek olyan kritériumokon alapulnának, amelyekkel biztosítani lehet, hogy azok a vállalatok, amelyek együtt működnek a vállalati eh, felelősségvállalásban, azok valóban megtessék ezt. Szeretnénk, hogyha az innováció is jelentkezne a termelési folyamatokban, és azt szeretnénk elérni, hogy az új egészségügyi kockázatokat figyelembe vegyék, mint például az új anyagokat, amelyeknek ki vannak téve a munkavállalók, illetve figyelnünk kell a veszélyesnek nyilvánított foglalkozásokra is. Szeretnénk felelősségteljes tanulmányokat is látni, amelyek foglalkoznak a számos EU tagállamban történt munkahelyi öngyilkosságokkal is, amelyek a stressz következményeképpen következtek be, és itt utalnék a reggeli meghallgatásra is. Az IMCO-ban is lesz egy jelentés majd a stresszről, és eh, eléggé aggasztó mindez, amit hallottunk statisztikákra is szükség van a sérülékeny munkavállalók esetében. Ezen kívül gyakoribb és több vizsgálatot szeretnénk, amelynek során fel lehetne tárni a veszélyeket. Biztosítani kell azt, hogy az illegális munkakörülményeket is fel lehessen tárni, és gondolni kell azokra a munkavállalókra és akik betegség vagy munkai baleset után térnek vissza a munkahelyükre. Végezetül úgy vélem, hogy azok a hálózatok, amelyek a munkahelyi egészséggel, illetve biztonsággal foglalkoznak, azok nagyon fontosak, és nem szeretnénk azt, hogyha a védelem szintje csökkenne, mi inkább szeretnénk csökkenteni a bürokráciát, és szerintem kitűnő munkát végzett Karima. Merci, Madame la Présidente. Euh, Ma aussi, je tiens à remercier... Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm Krema Bélének a kiváló munkát. Et bien, beaucoup d'entre... De, Roppant konkrét, kiegyensúlyozott első változatot tett le az asztalra, és jó néhányan módosítókat nyújtottunk be annak érdekében, hogy gazdagítsuk a szöveget. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, nos úgy vélem, hogy komoly nézeteltérésekről nem beszélhetünk, egy-két apróság tekintetében kell még kompromisszumot találnunk. A tájékoztatás, a képzés fontosságának tekintetében egyetértés van közöttünk, beleértve beleértve a legérintettebb munkavállalókat. Az avállalkozói lánc komoly problémát okoz, hiszen a lánc végén, az, az alvállalkozói lánc végén vannak találhatók azok a munkavállalók, akik igen kevés információval rendelkeznek, és igen csak ki vannak téve a az alkalm, a foglalkoztató kényének, kedvének. Ezért a meg kell erősíteni azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy közbeavatkozzunk. Egy érdekes javaslat vagy gondolat például a whistleblowing, tehát a visszaléseket jelentők eh, védelme, illetve ezek eh, ösztönzése, és mindenképpen szükség van további tanulmányok végzésére, és a egyes tagállamokban már bevált gyakorlatok követésére. Az elkövetkezendő napokban remélem, hogy eh, megoldást állunk, majd át tudjuk majd hidalni azokat az apró, még fennálló véleménykülönbségeket, amelyek eh, esetleg gátat szabhatnak a jogszabály megszületésének, illetve a szöveg megszületésének. Arra kérem tehát az előadót, hogy további intézkedéseket is vázoljon fel, például a közös felelősségviselés, illetve az alvállalkozói lánc eh, tekintetében, illetve a munkai stresszre vonatkozóan. Ettől eltekintve eh, nincsen eh, nincsenek fenntartásaim, és várom az elkövetkező napokban, hetekben az előttünk álló érdekes munkát. Krisztensen úr következik. a takti kollége. Köszönöm szépen. Nos, kitűnőnek tartom a munkát, de két olyan területről szó, szeretnék szólni, amik konkrétan fontosak, és ennek megfelelően fogok módosító indítványt is benyújtani itt van az árnyék előadónk is. Egy terület, nagyon fontos a szívünknek ez az azbest kérdése. Jó lenne, hogyha a bizottság részéről az azbesttel kapcsolatban valami fajta kezdeményezés elindulna már, és az ezzel kapcsolatos súlyos egészségügyi problémákat az épületekbe beépített, a liftekbe beépített, a gépekben, a hajókban használt azbestet kezelnék már valahogy, és ez nem okozna további munkahelyi okokra visszavezethető halálesetet. És szükségünk van egy ezzel kapcsolatos outfacingre a tagállamokba, világos szabályokra. Annak érdekében, hogy az asbestnek az eltávolítása során is nagyon szigorú biztonsági szabályokkal biztosítják az egészség megőrzését. Tehát ez is egy olyan terület, ahol mindenképpen cselekednünk kell, és ahol egyébként kívülről jövő emberek mondták nekem, az utca embere, hogy itt még csak kezdeményezésekkel sem találkozhatunk. Ez szomorú. Gondoljunk itt azokra a dolgozókra, akik különböző vegyi anyagokat kell, hogy kezeljenek, veszélyes vegyi anyagokat. Például itt vannak a fodrászok. Kérdés az, hogy egy fodrász, aki veszélyes vegyi anyagokat vesz a kezébe, meddig teheti ezt? Aztán itt vannak például a pilóták. Hogyha nagyon fáradt pilóták vezetik a repülőgépeket, hát az sincsen rendben. Ezeket a dolgokat szabályozni kell. Aztán a finom, a szálló finom por okozhat szilikózist, rákos megbetegedést. A repülőtereken például ez is problémát okoz az ottani dolgozóknak a szállófinompor. Azok, akik a földi kiszolgálás keretében a csomagokat kell, hogy emelgessék. Nos, az ő foglalkozásuk is, akik tehát súlyos terheket emelnek, az ő munka feladatuk is igencsak kockázatos egészségügyi szempontból. És a buszvezetők akik 50 kilométernél rövidebb távolságot kell, hogy megegyenek, ők sem élveznek munkahelyi védelmet. Fontos, hogy a bizottságtól megtudjuk, hogy az ilyen valahogy az előírások alól kikerülő csoportokat hogyan tudjuk jobban védeni. Merci beaucoup euh, au rapporteur fictif et euh, Köszönöm szépen Tisztelt elnök asszony! Mint árnyék jelentéstevő, tudom, hogy mi a helyzet. Nagyon fontos a tájékoztatás, az eh, egészségpolitika területén, és nagyon fontos az is, hogy az egészségpolitikát, az ipari politikát, környezetvédelmi, az oktatási, az energetikai és számos más politikai, szakpolitikát összhangba hozzunk ezen a területen. Ahol Christen, ahogy Christensen úr ezt már mondta, ezt a kérdést, az azbest, vagy új vegyi és biológiai veszélyek kapcsán mindenképpen meg, meg kell még beszélnünk, tehát a REACH irányelvet ismét föl kell bontani, és tovább tárgyalni. Aztán az alvállalkozók kérdése, ez is nagyon fontos, számos kolléga utalt erre is. Jelenleg egy alvállalkozói lánc szokott kialakulni, és sokszor a láncban a kapcsolatok nem teljesek. A munkahelyi problémákat tehát úgy lehet a legjobban megoldani, hogyha újra szervezzük a munkát. Például épp a például sokszor látjuk azt, hogy nevesítenek egy problémát a bátrabbak a vállalatokon belül, ezért pedig nem hogy köszönetet kapnak, hanem meg is büntetik őket. Meg kéne őket védeni. ami pedig a jogszabályok alkotását illeti, úgy gondolom, hogy olyan kompromisszumokat kell létrehoznunk, amelyeket a többség el tud fogadni, és szeretném, hogyha a parlament hallatná a hangját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Merci. Euh, Köszönöm, azt az információt kaptam, hogy mielőtt a biztos úr elátogat hozzánk, és utolsó találkozik, pár pillanatunk még van, tehát senki nem menjen sehova, de egy pár percre mégis felfüggesztjük az ülésünket. Korábban elfelejtettem lezárni a 15-ös pontról folytatott eszmecserét, mert A módosító indítványokat megtárgyaltuk, újra fogunk erről beszélni a november 7 i ülésünkön, az esetleges kompromisszumos módosítókról és a tervek szerint november 23-án szavazzunk. Tehát a 15-ös naprendi pontot erről lezártunk, és egy pár percre felfüggesztjük az ülést. Kérem, ne menjenek túl messzire. Chers collègues, je vous propose de reprendre euh, notre... Kedves kollégák, azt mondanám, hogy kezdjük, a munka, kezdjük újra a munkát. Fél óránk van még. A strukturális alapokról és a pénzügyi csomagról fogunk beszélni, és meg is adnám a szót Andor László biztos úrnak, sajnálattal mondom azt, hogy a, hogy a sajtótájékoztatóra lehet, hogy majd kevés idő lesz. Tessék. Morning, and um, I indeed apologize for the delay. Elnézést kérek a késésért, de alá kellett írnom azt a három dokumentumot, amelyről Hán biztos úrral közösen tartottunk egy um, sajtótájékoztatót, főként egy aspektusáról a csomagnak, amelyet ma elfogadtunk és önök véleményét is szívesen hallgatom meg, nem csak most, hanem akár később is. Uh, let me start by uh, uh, saying uh, that uh, what we discussed today. Amiről ma szó van, az kapcsolódik az elnök úr beszédéhez, amelyet az unió értékelő, uniós értékelő, évértékelő beszédében mondott. At, uh, future growth. A jövőbeni gazdasági növekedés forog kockán. A makrogazdasági előrejelzések azt mutatják, hogy főként uh, a fejlett országokban világszerte csökken a gazdasági növekedés, az Európai Unió sem kivétel ez alól, sajnálatos módon az év második negyedéke a GDP növekedés egy évre vetítve e, visszaesett. A második komoly aggodalmunk a foglalkoztatás. A tavaszi elemzésünkkel ellentétben, amikor is azt gondoltuk, hogy nem lesz ekkora a válság, most mégis foglalkoztatási válság előtt állhatunk akár. Ennek igen komoly költségvetés és emberi költségei lehetnek. Ilyen magas munkanélküliség, alacsony növekedési perspektívától kiszorít rengeteg mindenkit, nem csak a munkaerőpiacra, hanem társadalomból is. Levels of precariousness. The recent recovery in employment közelmúltban a foglalkoztatás arány növekedése elsősorban eh, átmeneti ideiglenes munkahelyeket jelentett, az eh, állandó szerződéssel rendelkezők száma alig-alig emelkedett, elsősorban határozott idejű munkavállalás eh, jellemző. A fiatalság, a fiatalok közötti munkanélküliség a harmadik komoly probléma, hiszen kétszer akkora, mint az egész lakosságra vetített a következő a társadalmi elégedetlenség, a megszorító intézkedések és a munkanélküliség következtében, illetve a bércsökkentések miatt eh, kialakuló eh, társadalmi egyenlőtlenségek mind-mind elégedetlenséghez vezetnek. Egyre több európai úgy gondolja, úgy véli, hogy nem egyformán viseli mindenki a válság terhét. Ezt már több esetben láttuk, hogy ez milyen, ez olyan, mintha puskaporos hordon ülnénk itt Európában. A reformokat megpróbáljuk úgy irányítani, hogy ezeket a hatásokat minimalizáljuk, de csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha új munkahelyeket teremtünk. Ezért tehát alapvető fontosságú, hogy az Unió hosszú távú szerkezetváltási erőfeszítéseit folytassa, egyre nagyobb teret szemtelve a gazdasági növekedésnek és a munkateremtésnek. Elnök asszony, tisztelt képviselők, bár a tagállamok felelőssége elsősorban a munkaerő politika, az Európai Uniós főként annak a hozzájárulhat ehhez a területhez. A 2020-as Európa 2020 is, amely tavaly nyáron fogadott el az Európai Bizottság a 2020-as stratégiát próbálja szolgálni. Szerintem két fontos témáról kell ma beszélnünk. Először is a szolidaritásról, amely több helyen is megjelenik ebben a javaslat csomagban. A legszegényebb szolidaritás a legszegényebb tagállamokkal és a legbeszélyeztetett társadalmi csoportokkal. A második pedig, hogy a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a munkaerőpiaci reintegráció hogyan kapcsolódik az Európa 2020-as stratégiához, az intelligens, befogadó, fenntartható növekedéshez. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság a kohéziós és foglalkoztatásügyi politikát elfogadta ma, nagyon az első eszköz eh, a, a többéves pénzügyi, az új többéves pénzügyi eh, program, hogy a foglalkoztatási szociálpolitika terén az ESF, a szociális alap, a, az EGF és a Szociális Innováció programja. Ezek három eszköz szorosan összefügg, és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a komplementaritásukat biztosítsuk, tehát hogy egymást kiegészítsék a jóban. Megragadnám az alkalmat, hogy rávilágítsak egy-két olyan változásra, amelyre javaslatot tettünk, annak érdekében, hogy ezek az eszközök az előttünk álló kihívásokra is válaszsal szolgálhassanak. Kezdeném az Európai Szociális Alappal. Mivel ahogy azt a június nyilatkozatunkban a többes pénzügyi eh, kerettel kapcsolatban is mondtuk, a szociális alapot az Európa 2020-as stratégia céljaihoz, prioritásaihoz eh, igazítjuk. A munkerő mobilitás, eh, a munkerőpiac, az élethosszig tartó tanulás, a készségek, a társadalom befogadása, a szegénység elleni harc, illetve a közigazgatás és az intézményi kapacitás. Ezek azok a területek, amelyeket befektetési beruházási prioritásokra bontunk fel, az integrált iránymutatások szerint, főként a 7-től 10-ig terjedő iránymutatásokra gondolkozok, illetve azokra a kiemelt kezdeményezésekre, úgynevezett flagship initiatívekre, amelyek a mozgásban az ifjúság, illetve új készségeket az új munkaerő, munkahelyekhez jelenti. a fiatalok munkanélküliség elleni fellépés, illetve a társadalom perifériára szorult például roma kisebbségek segítése nagyon fontos, a társadalmi kirekesztésen megpróbálunk fellépni, ezért örülök annak, hogy a körülbelül elfogadta a javaslatomat, hogy legalább 20%-át a szociális alapnak ezen a területen költsük el. Valóban a diszkrimináció elleni fellépés, a nemi esélyegyenlőség előmozdítása, olyan horizontális cég kell, hogy legyen, amely a szociális alapon mindenhol meg kell, hogy jelenjen. Az Európai Bizottság azt várja a tagállamoktól, hogy elsősorban a nemzeti reformprogramokban azonosított területeken költsék el a szociális alap pénzeit, ehhez egyértelmű prioritásokra van szükség, főként a fejlettebb régiókban és tagállamokban, ahol a szociális alap forrásai ból kevesebb rendelkezésre arányosan. Az Európai Bizottság javaslata kondicionalitást feltételek rendszert, új feltételrendszert is lefektet a teljesítményekhez kapcsolódva. Hölgyeim és uraim, a kohéziós politikaból, hogy mennyi legyen a szociális alap részesedése, ez két oldalú tárgyalásoktól függött. Az elmúlt években 40%-ról 22 százalékra csökkent ez az arány. Ugyanakkor az Európai Tanács egyre inkább azt szerette volna, hogyha a humántőkébe, a munkájteremtésbe, a társadalmi kirekesztés szegénység elleni harcra minél több pénzt fordítanák. Egyre többen gondolják így, és a politikai üzenetek és a tetején közötti tátongó űrt mindenképpen valahogy át kell hidelni, tehát valóban arra fordítani a pénzt, amiről állandóan papolunk. Ezért az Európai Bizottság komolyan gondolja, hogy a szociális alapra nagyobb arányát kell a közös politikának fordítani. Minimális százalékokat lefektettünk, minden egyes kategóriára, ami, amelybe a régiókat soroljuk. 25% a konvergencia régiókra, 40% a a középső kategóriára, és 52%-ot a versenyképességi régiókra. Ez nem egy one size fits all megközelítés, tehát nem egy ugyanazt a megoldást próbáljuk mindenkire erőltetni. Ezek olyan minimális értékek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szükséges beruházásokat eszközék jó néhány régióban, gondolom magasabb lesz ez az arány, ugyanakkor arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy az európai szociális alapot hatékonyan, hatásosan használják fel, hogy az uniós alapok egymáshoz jobban kapcsolódjanak. Ezért a javaslat jó néhány koordinációs mechanizmust is javasol uniós, eh, nemzeti, regionális, helyi szinten annak érdekében, hogy integráltabb megközelítést alkalmazzuk a kohéziós politikában. Végezetül az Európai Bizottság szeretné, hogyha egyszerűsödne az Európai Szociális Alap végrehajtása, főként a kedvezményezettek, végső kedvezményezettek számára. Mai javaslatunk eh, tovább egyszerűsíti a költségopciókat, például a szabályosítást is előtérbe helyezi, és a tagállamok számára a jogbiztonságot is garantálja. Az egyszerűsítés egy újabb aspektusa a közös fellépési terveket jelenteni. Olyan fellépésekről lenne szó, melyet a végrehajtásban a bizottsága megállapodnak a tagállamok. A kifizetések, az ellenőrzések attól függnek, hogy a mérföldköveket teljesítik-e, és a célokat elérik-e a tagállamok. önök is láthatják, hallhatják, szeretnénk megerősíteni az európai szociális alapot eh, a kohéziós politikán belül. Meggyőződése az Európai eh, Bizottságnak, hogy csak így tudjuk hitelesen biztosítani azt, hogy versenyképes és munkahelyteremtő gazdasági fellendülés álljon elő az Európai Unióban, de ahogy a struktúrális alapok esetben mindig tapasztaljuk, a siker nagy részt attól függ, hogy ezen lehetőségeket mennyire aknázzák ki. A második eszköz, amelyről szeretnék beszélni, az a globalizációs kiagazítási alap, amely kulcsfontosságú összetevője a szociális Európának, és ennek így is kell maradni a 2000 14 és 20 közötti időszakban. A globalizációs alap az unió szolidaritását szimbolizálja azon munkavállalókkal kapcsolatban, akik saját hibájukon kívül munkanélkül maradnak. 2007. januárjában indult be a globalizációs alap, azóta 78 kérvény eh, érkezett, amelyben segítséget kértek a globalizációs alapból, 19 tagállamból összesen közel 358 eh, millió euróval eh, segítettünk 76 ezer munkavállalón. Ugyanakkor az is világos, hogy a globalizációs alap valóban továbbra is ellássa ezt a célbe betöltse a feladatát. Ez iránt elkötelezettek vagyunk, ezért az EGF szabályok e, többségét fenntartjuk, például a munkanélküli, e, az elbocsájtottakkal kapcsolatban, e, tehát hány elbocsájtott a munkástól számít majd a globalizációs alap. Ugyanakkor az uniós költségvetésen kívüli alapról van szó, maximum összeg valamennyivel csökken, kb. 430 millióra négy új eleme van az új globalizációs alapra vonatkozó rendeletnek. Először is a bizottság azt javasolja, hogy a hatáját új, a munkavállalók, elbocsájtott munkavállalók új kategóriáira is kiterjesztik, akik sajnálatosan kimaradtak ez idáig. Például az ideglenes munkavállalókra, a határozott munk, munkaszerződése rendelkezőkre, az önfoglalkoztatókra, illetve a KKV-k vagy mikrovállalkozások vezetőire is. Figyelembe véve az EU jövőben kötendő kereskedelmi megállapodásait az EGF-et kiterjeszthetjük a gazdákra is. Másodszorban az EGF a globalizációs alap segíti azokat a munkahelyeket, akik azért eh, vesztették el a munkákat, munkájukat, mert eh, váratlan válság eh, állt elő, amely a foglalkoztatásra, a gazdaságra komoly hatással volt, illetve valamilyen VTO-s vagy eh, szabadalmi ügy miatt találták magukat munka nélkül. Eh, a társfinanszírozási arány kiigazításra kerül, de lehetőség lesz arra, hogy az 50%-ot 65%-ra emeljük olyan tagállamok esetében, amelyek rendelkeznek a struktúrás alapok alatt konvergencia régiónak számító régiókkal. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanannyi uniós pénzzel több emberen segítsünk, miközben tükrözzük az, az országok sokszínűségét, a régiók közötti különbségeket, ami megint csak a szolidaritását elősíti a globalizációs alapnak. És végül az administratív teher is csökken majd, egyszerűsödnek majd az eljárási szabályzatok, rövidebbek lesznek, kevesebb információt kérünk a tagállamoktól, amikor ezt annak az alkalmazását kérik, ez ez a bürokráciát csökkenti. Ezen kívül határidőt is szabtunk magunknak, három hónapon belül kell döntést hozni egy-egy ilyen kérésről, amely csökkenti majd a kérvény benyújtása és a kifizetés között eltelt időt. Tisztelt képviselők! A harmadik eszközre térnék át, az Európai Bizottság e, e, szociális társadalmi választás és innováció e, eszközre is tesz javaslatot. A Progress, az EURES, a Progress mikrofinanszírozási eszköz mellett ez kiegészíti a szociális alapot és a globalizációs alapot 2014 és 20 között összesen a költségvetése 958 millió lesz pontosan. Ez a program támogatja a tagállamokat abban, hogy munkahelyeket teremtsenek, átalakítsák a szociális rendszereket és végrehajtsák az uniós jogszabályokat. Egyik legfontosabb célja a programnak az, hogy a szociális innovációt elősegítse a különböző kísérleti programokon keresztül. Valóban, amikor a tagállami költségvetéseket megszorító intézkedése kérik, amikor egyre nagyobb igény van a szújtó jellegű ötleteipnünk, vannak már jó példák, bevált gyakorlatok, és szeretnénk minél több ilyet támogatni, generálni. Ez a program remélhetőleg segíti majd az európaiakat abban, hogy külföldön találjanak munkát. Az EU-RESZ már most is segíti a munka, munkát keresőket és a, a munkáltatókat is. 1 millió 200 ezer álláshirdetés, 700 ezer önéletrajz, található már most is ezen a honlapon, évente körülbelül 100 ezren találnak munkát, vagy kapnak állásajánlatot az EURES-nek köszönhetően. Az Európai Bizottság éppen ezért az EURES-t még hatékonyabbá kívánja tenni az állásidetések és az önéletrajzok között működve egy új programot indítunk, amely főként a fiatalokat célozza, akik a válság első számú vesztesének számítanak. 5000 fiatalt reményei szerint segítünk majd munkához jutni. Ráadásul egy ablakos rendszer is lesz az uniós szintű mikrofinanszírozáshoz. A legveszélyeztetettebb migránsok, fiatalok, munkanélküliek csoportjait segítjük abban, hogy saját céget hozzanak létre, a jelenleg is működő progress mikrofinanszírozási eszközre építve. Ez idáig igen biztatóak a tapasztalatok. 8 nyújtó pénzügyi intézettel írtunk el eddig szerződéseket, az év végéig remélhetőleg másik öt ilyen megállapodás kötődik majd. Ennek eredményeképpen több száz kisvállalkozó kapott már finanszí- jutott finanszírozáshoz 400-450 millió eurónyi finanszírozást eh, tudunk remélhetőleg ezzel majd generálni, és eh, a működő mikrofinanszírozásban eh, aktív intézetek kapacitását is növelni kívánjuk. Végül a szociális ágazatban dolgozó cégeket is támogatni kívánjuk, amelyek elsősorban nem a részvényesek vagy a tulajdonosok zsebét kívánják gazdagítani, amelyek hanem inkább társadalmi célokat kívánnak ellátni. Hölgyeim és uraim, az Európai Parlament eh, megjegyzésé nagyon fontosak számunkra, a múlt tapasztalataira is építettünk, és az általunk legjobbnak ítélt javaslatot tettük az asztalra, most pedig várom az önök véleményét, reakcióit, és készen állok arra, hogy megvédjem a javaslatunkat Tudom, hogy számíthatok az Önök bizottságának a segítségére, támogatására annak érdekében, hogy a javaslatban a legértékesebb elemeket megőrizhessük. Merci, Monsieur le Commissaire. Je vais euh, frustrer les parlementaires puisque le commissaire avait une demi-heure de retard et que il nous reste. Köszönöm szépen. Volt egy fél órás kés, késésünk, és így körülbelül 10 percünk van a kérdésekre, lehet, hogy egy nagy órát még kaphatunk, de így mindenkinek csak két percet tudok adni. Őri úr, ön lesz az első, majd Szerkesz úr. Köszönöm szépen. Cím, címszavakban hisz, hát, amit most hallottunk, az, az egy rövid első első benyomásokat, hát én nyilván meg kell majd ismerkedni a részletesebb tervezetekkel is. Néhány ellentmondást látok abban, amit hallottunk, és nagyjából ezt szeretném elmondani. Azt, hogy a, a, a kohéziós politikán belül az eff nagyobb szerep ez rendben, rendben van. Nem tudom, hogy van-e gondolkodás, beszélgetés magán a bizottságon belül, hogy a másik oldalra is oda nézzünk. Tehát biztos, hogy jó lenne mondjuk a saját országomból kiinduló, hogyha kevesebb főteret újítanának fel, és több olyan, hogy mondjam, fejlesztést támogatnánk, ami ténylegesen tartósan termelő munkahelyeket hoz létre. Tehát itt esetleg lehet közösen tovább gondolkodni. Látok némi ellentmondást a globalizációs alap ügyében, az, hogy egyszerre csökkentjük, és ugyanakkor pedig kiterjesztjük a, a, a kategóriákat. Ez még akkor is jelenthet némi kockázatot, vagy némi veszélyt, hogyha még mindig nem költöttük el azt az 500 sem, ami elvben rendelkezésre állt. De ez nagyon gyorsan meg fog változni, és át fogunk esni a másik oldalra. Ha egyszerre kiterjesztjük, csökkentjük, ebből az lesz, hogy nem lesz elég a, a pénz, de hát ez e, erre mindesetre gondolni kellene, hogy legyenek akkor is ötleteink, hogy hogy fogjuk ezt, e, ezt a problémát megoldani. E, a progress kapcsán eszembe jutott az, hogy tematikusan is egy, egy kicsit továbbfejleszteni a dolgot. Nekem tetszik az, hogy a fiatalokra egy ilyen kiemelt figyelem irányuljon ebben a tekintetben. Valószínűleg célszerű megnézni azokat a szakterületeket, ahol nagyjából már becsülni tudjuk azt, hogy milyen mértékű munkaerő hiány fog megjelenni az Unióban, és akkor akár a, a, a fiatalok, a, a munkaerőhiányjal küzdködő szakterületek és a mobilitásnak a szempontjait egy kicsit orientálni is lehessen a progresszen keresztül, nem egyszerűen csak a bejövő kérésekre megkeresni adott esetben a, a, a válaszokat. A mikrofinanszban e-, együtt drukkolunk szerintem, hogy minél sikeresebb legyen, ez közös érdekünk, és remélem, hogy ahogy egy kicsit konkrétabb és részletesebb anyag a kezünkbe jut, utána majd még lesz módunk részletesebben beszélni erről. Úgyhogy slágnortokban csak ennyit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szerkasz úr két perc, és aztán Harkin asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, megköszönöm az előadását. Azt hiszem, hogy többre van itt szükség, mint két percre. Remélem még a jövőben lesz arra alkalom, hogy annak mélyében megbeszéljük a felmaradó kérdéseket. Én egyetlen dologról szeretnék ma beszélni, ami szerintem a legaggasztóbb. Azért is tartom aggasztónak, mert nem beszélt erről, és a strukturális alapokról szóló, strukturális alapok változásáról szóló dokumentumban sincs benne ez. Arról van szó, hogy a, a tagállamok makrogazdasági helyzete változik. És hogy nem volt arról szó, hogy milyen kondicionalitási, milyen feltételek változnak meg. Az Európai Szociális Alapot fölfüggeszthetik azokban az országokban, amelyek nem teljesítik a feltételeket. Az Európai Unió szociális politikáját tehát feltételekhez kötjük. Pontosan a kirekesztettek miatt ö, alakul ki ez a probléma. Ez, külön, ez hihetetlenül nagy gond szerintem, biztos úr. Horizontális, szociális záradékra van szükség az összes szakpolitikában, sajnos minden a makrogazdaságnak van alárendelve jelenleg, pedig fordított sorrend kéne. Biztos úr, ez szerintem nagyon komoly gondokat jelez előre, és a frakcióm nagyon súlyosan vélekedik erről a kérdésről. Madame Arkin, puis Madame Schröter. Hákin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak két általános megjegyzésem lenne. És itt csatlakozók Szerkesz úrhoz a feltelesség, illetve az országok makrogazdasági helyzete. Ezzel kapcsolatban szeretnék minél több magyarázatot kapni azt is elmondhatom, hogy az Európai Szociális Alap nagyon fontos szerepet fog játszani a kohéziós politikák kapcsán. Van egy másik kérdés azonban minden túról, és ezzel kapcsolatban kell magyarázat. Először is szeretnék utalni a egf kapcsolatos megjegyzéseire, a globalizációs alappal kapcsolatos megjegyzéseire, és arra, hogy ebből a munkavállalók hasznot húzhatnak. Azt is elmondta, hogy a gazdálkodók is esetleg hozzáférhetnek ehhez az alaphoz, de ön ezt egy mondatban említette a kereskedelemeket. A kereskedelmi megállapodások kapcsán lehet, hogy a gazdálkodóknak hozzá kellene férniük a globalizációs alaphoz. Ezzel kapcsolatban szeretnék valamilyen fajta magyarázatot a feltételek a gazdálkodók számára, hogy hozzáférjenek a globalizációs alaphoz, ugyanazok lennének, mint más munkavállalók esetében. A másik kérdésem a társfinanszírozás, ez mindig problémát jelent. Tegnap láthattuk Görögország részéről az első kérelmet, de továbbra is látnunk kell azt, hogy a globalizációs alap esetében itt van egyfajta blokkoló elem a társfinanszírozás kapcsán. 65%-ot szeretnék legalább látni, de tudom, hogy többen itt még többet szeretnének. Úgy gondolom, hogy a tagállamokat mindenképpen arra kell ösztönözni, hogy a globalizációs alapra legalábbis valamennyi részt a munkahelyteremtésre használjanak fel. Köszönöm szépen. Madame Schröter, puis Madame Morin-Chartier. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy úgy gondolom, hogy az ESF nyert az ön javaslataival, azok a bátor százalékos összegekkel, amiket itt felvetett. Nehéz lesz ezt megvédeni, de azt mindenképpen megígérhetem, hogy a mi frakciónk védelmébe fogja venni ezeket az értékeket, mert helyesnek tartjuk őket, mert hogy az, ami az EU 2020-as stratégiában áll, az elérhető ezzel, az Európa 2020-as stratégiának a tartalmát ezzel sikerült átemelniük az Európai Szociális Alapba. Ugyan meg kell néznünk majd a javaslatnak a részleteit, de mindenképpen nyereségnek tartom azt, amit előterjesztett. Még két kérdésem lenne a GAF-val kapcsolatban. Nem teljesen világos számomra, hogy mit ért itt társfinanszírozáson, hogy fog ez működni a feltörekvő országokban. Ez azt jelenti, hogy az ESF és a GAF az együtt avatkozik be, tehát százszázalékos lesz a finanszírozás, vagy ezt rosszul értettem? Merci, Madame Morin-Chartier, puis Madame Rapti. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Très attentivement, euh, envie de vous faire. Euh... Nagyon érdekes dolgokat mondott. Öt kérdésem lenne, vagy megjegyzésem. A kondicionalitás. Valóban szeretnénk kétszer büntetni azokat az országokat, amelyek már így is igen komoly gazdasági nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek. Szárkasz úr által elmondottakat e- ezügyben támogatni tudom csak. a társfinanszírozásra vonatkozóan. Másodszorban arról beszélt, hogy a munkaerőpiacra kell valahogy segíteni a fiatalokat, ugyanakkor a képesítése, készségek hiánya igen komoly nehézségeket támaszt elénk ez ügyben. Egyre több fiatal nem rendelkezik megfelelő készségekkel, képesítésekkel, ezért a stratégiának a probléma gyökerét kellene megragadnia, és valamit tenni az ügyben, hogy ne úgy fejezik be az iskolákat a mai fiatalok, hogy nem értenek semmihez. Amiről még beszélt harmadsorban, a munka helyekkel kapcsolatban Nos, a munkahely elv, az egész elve, az egész koncepció meg fog változni az elkövetkezendő 7-8 évben, és nagyon érdeklődve várjuk, hogy a szociális alapot ezen a téren hogyan tudjuk majd alkalmazni. A globalizációs alap kiterjesztése a gazdákra is említette, hogy ennek fennáll a lehetősége. 430 millió euró áll rendelkezésre, új csoportokat is lehet ebből támogatni. Kérdésem, hogy hogyan, miként. Végezetül arról is beszélt, hogy a legrászorultabb helyzetben lévők eh, megsegítésére is meg kell találnunk a pénzeket, nem hagyhatjuk őket segítség nélkül. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, a előadását. Egy kis reményt keltett ez bennem, de szeretném megkérdezni azt, hogy ön mennyire optimista azzal kapcsolatban, hogy sikerül mindezt majd végre is hajtani. Gondolok itt különösképpen a három hónapos periódusra, ami eltelik a pénz tulajdonképpen szétosztása között. Beres, illetve Harkin asszony hozzászólására vonatkoztatnék itt az elmúlt heti plenárison. Lenne itt egy kérdésem, mégpedig az, hogy ön arról beszélt, hogy munkahelyeket kívánnak teremteni. Amikor a munkahelyteremtésről beszélünk, akkor ahhoz természetesen arra kell gondolnunk, hogy megfelelő munkahelyeket kell létrehoznunk, megfelelő munkahelyeket, a megfelelő munkafeltételeket illetően, de a bérezésnek is megfelelőnek kell lennie. Görögországban néhány nappal ezelőtt ellátogatott hozzánk a Trojka, és az Európai Unió ennek kapcsán a bérek csökkentéséről beszélt a kollektív szerződésekben. Tehát egyrésztről egy dolgot kapunk, viszont a másik kézzel el is veszik ezt. Szerintem mindenképpen meg kell húzni a vonalat itt. És még egy dolgot engedjenek meg. Megvizsgáljuk azt is meg kell vizsgálni azt, hogy a gazdasági válság következtében hogyan küldik el az embereket a közszektorból. Régner úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, rövide fogom a szót. Az első kérdésem az lenne, hogy az európai globalizációs alappal kapcsolatban, ez már Harkin asszony is szólt, nos ezzel kapcsolatban száz százalékig támogatni tudom az ő hozzászólását. A másik kérdésemről pedig szintén szólt már más. Az én konkrét kérdésem önhöz, biztos úr, az lenne, hogy a élelmezési segélyprogramokkal kapcsolatban mik a tervei. Itt rendkívüli összegekről van szó, és meg kell néznünk, hogy végső soron hova érkez, hogy miért hiányoznak innen az összegek. Ezzel a konkrét kérdésem. Köszönöm. Thomas Mann és Turinen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos úr, nagyon is biztatónak tartom, hogy utalt arra, hogy az Európai Szociális Alapnak egy egyszerűsítésen kell keresztül mennie. Itt vannak például a standardek, kíváncsi vagyok ezek, hogy fognak kijönni. Nagyon fontos a céloknak a kialakítása. Ez az egyik legjobb eszköz arra, hogy európai többlet értéket jelenítsünk meg kifelé, és tényleg a pénz az megfelelő helyre kerüljön. Azt is szeretnénk látni, hogy az Európai Szociális Alap, ami a 2020-as stratégia részévé vált, nem csak olyan intézkedéseket hoz, hogy a korábbi károkat megszüntessen, hanem a prevenció, a megelőzés számára is fontos lehet az ő szerepe. Ami a fiatalkori munkanélküliség leküzdését illeti, nagyon magasan kell állni a prioritások listáján. Vannak példák különböző országokból, ott azt mondják, hogy szeretnénk a legjobb gyakorlatokat látni, de aztán látjuk a különböző régiókból érkező rossz példákat, tehát azt kell, hogy elérjük, hogy motiválni tudjunk ezekkel az eszközökkel. Ezek ugye csak társfinanszírozók ezek az eszközök. Néhány országnak nagyon hiányzik ez a pénzeszköz, nem tudják a saját forrást felmutatni, nincsen egy olyan rendszer, ahol azt tudjuk mondani, hogy bizonyos projekteket ahol bizonyos projekteket bevonunk abba, hogy értékeljük, hogy azok hogyan tudnak saját forrásokat felmutatni. Nos, az Európai Szociális Alapnak megvan a megfelelő nagysága, az ezzel kapcsolatos harcban minket a saját oldalán tudhat. Madame Turinen, puis Madame Gönc. Turinen, majd Gönc képviselőtársa. Uh, I agree with... Köszönöm szépen, egyetértek a azzal, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, ez ügyben nem lehet közöttünk vita, mégis felmerül bennem, hogy milyen kap feltételeket szabunk a makrogazdasághoz kapcsolódóan, a múlt héten elfogadott hatos csomaghoz is kapcsolódnék itt, mert hogyha valóban növekedést és munkahelyek teremtést szeretnénk, akkor nem látom, nem értem, hogy a hatos csomag, illetve a makro gazdasági politikához kapcsolódó kondicionatás hogyan fogja a növekedést, a munkahelyteremtést segíteni. Hiszen, hogyha van mondjuk egy eladósodott tagállam, egy komolyan deficites tagállam, akkor nem lehet a világ végtelenségig megszorítani, ettől nem lesz növekedés. A hatos csomagban már van egy kondicionalitás, prociklikus hatás, aztán az új javaslatban megint szerintem ez nem a legjobb megközelítés. Ez negatívumként említettem volna, azonban nagyon sok más érdekes és pozitív dolgot is hallottunk öntől, biztos úr, a szociális alappal kapcsolatban, a szegénység elleni harc terén. Elizabeth a zöldeknél az európai alapok szakértője, de a globalizációs alap hatájának kiterjesztésével kapcsolatban szkeptikusak vagyunk, anélkül, hogy egy komoly európai eh, stratégiát eh, kifejlesztenénk. Köszönöm. Madame Kinga, conscience. Gönc Kinga következik. Csak kiegészítésképpen nagyon sok minden elhangzott. Az adminisztratív egyszerűsítés a szociális alapnál nagyon fontos és nagyon jó, de azt látjuk, hogy például a global granteket nem használják tagországok, tehát itt kellene egy nyomás, és ez valamilyen módon jó lenne belefoglalni a szabályozásba is. És azon kívül plusz szabályok kellenek, arra nézve, hogy az EU prioritásoknak, 20 nak valóban megfeleljenek az operatív programok, és kellene egy nagyon kemény EU számonkérés, hogy valóban irányban tarthatók-e ezek, különben azt gondolom az egyszerűsítés inkább félrevisz. A terület területi elv megjelenik, a mikrorégiók nem látszanak, amire az egész roma stratégia épül. Conditionality teljesen elfogadatlan pénzügyi fegyelemhez kötött feltételesség, ebbe most nem mennék bele, ami viszont kellene, mint feltételesség, mint conditionality, hogy ez a társadalmi befogadást szolgálják, a grantek, esélyegyenlőség növelését, diszkrimináció, ne lehessen elfogadni szegregáló programokat, ne lehessen elfogadni, tehát kell feltételesség, nem itt és nem ilyen. A roma stratégia komplexitásának finanszírozása teljes egészében hiányozni látszik belőle. A szegény szegénységcsökkentés esetében csak akkor tudunk előrelépni, hogyha ez a bizonyos fejlesztési orientációjú megközelítés, ami a komplexitást is magában foglalja, akár infrastruktúra elemeket is, szintén meg tud valahogy jelenni, semmi nyoma nincsen ennek. Két kérdésem lenne, még globalizációs alap kapcsán, hogy ez, hogy a farmerek benne vannak, ez hogy viszonyul a mezőgazdasági támogatásokhoz? Itt valami fajta konfúzió látszik, lehet, hogy lehet tudni, de most nem, innen legalábbis én nem látom. Itt az innovatív program programok esetében annak örülök, hogy a microfinance benne van, ott ma is hiányzik az ISF elem, ami nagyon fontos eh, volt az előterjesztésbe, tehát az, hogy a tréning és mentoring elemét azt lehet az ISF-ből támogatni, hogy ez hogy lesz ezután, ez most sem látható. Köszönöm. Euh, merci, je crois que les interprètes vont nous quitter, donc on va terminer. Euh. Köszönöm szépen, a tolmácsok most elhagynak bennünket, és ezért angolul kell folytatnunk. Én még felteszem a kérdést, és erre majd angolul fog válaszolni. Euh, parmi 27, euh, mais je dire que après les... Azután, hogy megszülettek a döntések július 21-én, illetve lezajlott az Európa csúcs találkozó kapcsolatban a szociális alap pot, egyfajta kiegészítésként látták a megszorító intézkedések mellett. A szociális alapból most már egyre több intézkedés van, amely megszorító intézkedésekhez kapcsolódik. Ez eléggé ellentétes. A, a megszorító intézkedéseket a szociális alap intézkedéseivel kísérik, viszont a bizottság azt mondja, hogy ez, ez mindenképpen ellentétes egymással. Miért vannak ezek a viták? Azért, mert jó lenne az, hogyha ebből a horizontális elképzelésből kilépnénk, sőt, asszony ezt nem támogatja. Fennáll a veszélye annak, hogy a szociális kérdéseket majd nem szociális kérdésként, hanem másodrangúként fogják kezelni. Természetesen felmerül a kohézió kérdése, itt óriási felelősségünk van abban, hogy sikerüljön végrehajtani a szociális politikát. Ezért ez mindenképpen itt támogatásra van szükség. Az a benyomásom, hogy itt különböző tényezőkről van szó. Nem igazán látjuk a szociális kérdést a kohéziós politika részeként, ehelyett inkább a kohéziós politikával kapcsolatban merül fel a kérdés, és a szociális kérdést csak kísérő intézkedésként látják a bizottság a szabizottság támogatja azt, hogy a struktúrális alapokat bizonyos esetekben használhassák a költségvetéssel kapcsolatban. Én azt is látom, hogy a szociális alapot kiterjeszték a gazdálkodókra és más csoportokra, ez szerintem megterheli az alapot. A horizontális kérdésekről még nem beszéltünk a tagállamok tehát visszakapják azt a pénzt, amit nem használtak fel ezekből a statális alapokból, és így sokkal többet fognak kiadni az olyan kérdésekre, amelyek az Európai Unió általános érdekében állnak. Ez volt az első csere, és most kérem angolul válaszoljon a különböző kérdésekre. For uh, the delay, which caused losing the other languages.